Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me inform you first. Kedves kollégák, tájékoztatom Önöket, hogy uh, holnap délelőtti ülésünkön egy kicsit, illetve a Tajani úr jelentését fogjuk megtárgyalni az üvegházhatású gázok kapcsán. A Tajani jelentést azonban át kell tennünk a délutáni napirendre. Tehát holnap délelőtti ülésünk 11.30-kor fog véget érni, korábban, mint terveztük. Ugyanakkor délutáni ülésünk első napirendi pontja a Debaker jelentés lesz, a zöld növekedés lehetőségeiről, a KKV-k növekedéséről és a Debakker jelentés megtárgyalása után fogjuk beszúrni a Tajani jelentést, a jelenlegi 11-es napi rendi pontunkat. Tehát a délelőtről átkerül délutára a 13-as és 12-es pontok közé, amelyek eleve már megcserélődtek. Rusnyák nagykövet úr előadása lesz az utolsó. Tehát először a 13-as pont, utána a mostani 11-es pont, és végül a jelenlegi 12-es pont. Ez, amit be akartam jelenteni a holnapi üléssel kapcsolatban. Ma, a mai ülésünk után közvetlenül 6.30-kor karácsonyi fogadást adunk. Már csak ezért is remélem, hogy itt maradnak a kollégák. Két és fél órát kell csak kibírnunk, és jön az itóka. Első napi rendi pontunk. Az ötös. az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldások mint a közféra korszerűsítésének eszköze. Emlékezetükbe idézném, hogy az Európai Bizottság az interoperabilitásról már a második javaslata, a 2015. december 31-én záruló év utáni időszakra vonatkozik. A pénzügyi keret, amelyet a második keretre szánunk, vagyis 2016-tól 20-ig terjedő időszakra, 130 millió euróval rendelkezik körülbelül. Most eszmét folytatunk, pontosabban cserélünk mindenkit emlékeztetnék rá. Ahogy Carlos Zarinho az előadónk, az interoperabilitási megoldásokról, és kérem is Carlos Zarinho urat, hogy vezesse be a témát, vagyis értékelje a bizottsági javaslatot a második programot a parlament szempontjából. Obrigado, Sr. Presidente. Como acabou de referir, Tisztelt elnök úr! Az imént hallottuk, hogy ez a program az első ISA program fordítás, ö, folytatása amely jelenleg is hatályban van, és jövőre ér véget, de egy új ciklus kezdetét is jelenti ez a program. Tehát egy, miután egy hosszú, miután egy program folytatásáról van szó, mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy milyen technikai fejlődés, vagy technológiai fejlődés történt azóta, illetve, hogy a civil társadalomra és a közszférára milyen felelősségek, kötelességek hárultak illetve a cloud computing következményeit is figyelembe kell venni. Ennek a programnak a kedvezményezettjei a vállalatok, vállalkozások, illetve a polgárok. Az előző program az adminisztráció moderniz modernizációjával foglalkozott, most itt ezen túllépünk, ezeknek, ezeket az eredményeket próbáljuk meg ugyanis eljutatni a polgárokhoz, illetve a vállalkozókhoz. A program értékelésének vannak különböző kritériai, ez nem csak a beszállítási, vagy a kínálati oldalt, hanem a keresleti oldalra is vonatkozik ez, vagyis arról van szó, hogy a hogy hogyan, hogy a civil társadalom kéréseire hogyan reagálhat gyorsabban, hatékonyabban az állami szféra a közigazgatás. Tehát a közigazgatásban, illetve a közférában a szolgáltatások színvonalát kéne növelni. Ez nem csupán technikai kérdésről van szó, hanem az európai növekedési és foglalkoztatási stratégiához is köze van az, azzal is szorosan kapcsolatos Arról van itt tehát szó, hogy milyen kezdeményezéseket lehet kitalálni, hogy a közigazgatás hatékonyságát javítsuk Európában. Pozitív erőként szeretnénk föltüntetni az európai közigazgatást, és ez nyilván majd pozitív hatással lesz a vállalkozók életére és a polgárok életére általában. Úgy vélem, hogy ez egy jó döntés, jól struktúrált, jól igazolt program ez, és úgy vélem, hogy ebben ki lehetne hangsúlyozni azt, hogy gazdasági szempontból ki a gazdája ennek a programnak. Ehhez itt a parlamentben nekünk azt kell hangsúlyoznunk, hogy közös nyelvre van szükség, amely összeköti a közigazgatást egyéb ágazatokkal. Holisztikusan kell fordulnunk a gazdaság felé, illetve a közigazgatás felé, ezt versenyképesebbé kell tenni, úgy vélem tehát, hogy ki kell dolgozni egyfajta normatívát, amelyet aztán modellként használhat a közigazgatás. Elképzelhető, hogy aztán ez majd saját életre kell, másként fogják ezt majd értelmezni, ebből is lehet tanulni. Aztán az egyablakos megoldás is javulás jelent, jelent, javulást jelenthet ahhoz képest, amíg most van. Úgy gondolom, hogy a magánélethez való jogot, illetve a biztonsági kérdéseket is meg lehet erősíteni, és itt nem csak a személyekre gondolok, a magánszemélyekre, hanem a vállalkozásokra is. Lehet, hogy az ISA programnak nem ez a legsúlyosabb problémája, de ezt mindig lehet még javítani, mindig lehet egyszerűsíteni a folyamatokat, illetve a program hatáját is lehet tágabbra venni. Fontosnak tartom, hogy az együttműködést fejlesszük. Ebben a programban és másokban is fontos, hogy ne osszuk fel különböző skatujákra az európai költségvetést, tehát nem 28 felé osszuk, hanem holisztikusan vizsgáljuk ezt a kérdést, tehát a közigazgatásokat így kell kezelni, minél inkább együttműködnek a közigazgatási egységek, annál egyszerűbb az élet. Azt hiszem az öt perc már majdnem letelt, végezetül hadd mondjam el azt, hogy amint rájövünk, hogy ez nem csupán egy modernizáló program, hanem a polgárok életét kívánjuk javítani, illetve a vállalatok életét, akkor azt is fel lehet mérni, hogy mennyire vagyunk elégedettek ezzel. Köszönöm. Cseh. Köszönöm szépen. Az árnyék előadó következnek. A néppárt részéről Bani úr. Köszönöm, elnök úr. Áttérek lengyel nyelvre. Program ISA 2 pomoże ograniczyć koszty i obciążenia administracji transgranicznych relacji. Köszönöm szépen. Ez a program a közigazgatási költségek csökkentését előre lehetővé tenni, és segítene abban, hogy a szolgáltatásokat különböző igazgatási akadályok nélkül ki lehessen cserélni. Ezzel az Európai Uniós előírásokat, jogszabályokat jobban meg lehetne valósítani. Ez a megoldás segít a digitális piac tökéletesítésében. Ez számunkra prioritás. A gazdasági és szociális előnyök egyértelműek. A határon átnyúló műveletek automatizálása nagyon sok időt takarít meg. Az ISZA 2-es program minden politikai részterületre vonatkozik, ott, ahol az interoperabilitás szükséges. A tagállamokon belül is a legfontosabb előnye ennek a programnak az, hogy időt lehet vele megtakarítani. És a szolgáltatások, az elektronikus szolgáltatások költségei is csökkennek ezáltal, mind a polgárok, mind a vállalkozások számára. Ha ez a program, ezt a programot nem vezetnénk be, akkor több akadály állna előttünk. Azt remélem, hogy az Európai Parlament mindent megtesz azért, hogy ennek a programnak a végrehajtása 2015-ig eh, lezáruljon. Hogy aztán 2016-ban már használni lehessen a programot. A gépi fordítás a tagállami nyelvekre. Ez ehhez is egy ingyenes program kell, hogy rendelkezésre álljon az ISA 2-ben, és ehhez a programhoz pénzügyi támogatást kell kapni. Az Európai Bizottságot az, arra kérem, hogy magyarázza meg nekem ezt az ellentmondást. Nem világos, hogy a tízes cikk a program szakvéleményezésére vagy, vagy igazolására, megerősítésére szolgál-e. Az Európai Bizottság kiépíti az interoperabilitást, és olyan formátumokat alkalmaz, amelyek a közszolgáltatásokra is kiterjednek. Emlékezzünk a digitális aláírásra. Annak idején az erről szóló irányelvet rendelettel váltották fel. Egy rendelet váltotta fel. Ebben az összefüggésben talán itt is jobb lenne rendeletet, rendeleti formában elfogadni ezt a jogszabályt, és ez nagyon sok bosszúságot, ezzel sok bosszúságot kerülhetnénk el, a, és az elektronikus belső piac létrehozásában nagyobb segítséget nyújtana. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm a megjegyzéseit, Kalasz asszony, Toyrer úr helyett, aki az ALDE árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is említenék néhány pontot. Az is nagyon fontos, hogy az ISZA program vegye figyelembe az ütem, az, a határidőket, az e-közbeszerzés e, kell, hogy legyen a szabály az Európai Unióban, ez most nem így van, és a határidő 2015 közepe. Tehát nagyon fontos az interoperabilitás ezen a területen is. Az e-vám e, ezzel kapcsolatban a e, Schengeni víza rendszert az EU vízumrendszer eh, kezeli, azok a tagállamok, amelyek ezt a rendszert alkalmazzák és működtetik, azok a közös eh, VAM IT rendszert is eh, működtethetnék. Úgyhogy nem hiszem, hogy külön mandátummal kell megbízni egy másik ügynökséget. ami a polgári kezdeményezéseket illeti, nagyon fontos a szájberbiztonság. nem az adatvételemre gondolok, hanem a szájberbiztonságra, amely a digitális belső piac egyik pillére, a másik pedig az e-megoldásokkal kapcsolatos ismeretek erősítése. Például a különböző adatok közötti hidak biztonságosságára vonatkozó ismeretek. Azonosított érdekek kellenek, hogy ezen buzgató rugók mögött álljanak, és azt sem szabad elfelejteni, hogy most, amikor a köz a, államadóság leépítésén dolgozunk, minden költség a közférában nagyon fontos. Emellett fontos, hogy az interoperábilis megoldásokat nem nulláról kell kifejleszteni. Már vannak interoperábilis megoldások, amelyeket a tagállamok fejlesztettek ki. Például Finnország és Észtország ugyanazokat a rendszereket használják és adatot cserélnek az, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az e megoldásokat javítani. Úgyhogy fontos a standardizációs folyamatban való részvétel, hogy ennek köszönhetően jobb eredményre jussunk. Köszönöm szépen, Henkel úr Tosanovszki képviselőt helyettesíti, aki az ECR árnyékjelentéstevője. Köszönöm szépen. 20 years ago. Sajnos eh, Tosanovszki úr nincs itt, eh, el kellett menni mennie eh, egész napja, egész napra. Én korábban az IBM-nél dolgoztam, és elmentem az Európai Bizottsághoz, és azt kérdeztem, hogy ma miről van szó. Ez 20 évig tartott. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és azt, azokat a javaslatokat tettem föl nekik, amelyek ről most beszélünk itt, tehát ez 20 évig tartott. Ez, ezek nagyon jó javaslatok, de lenne egy megjegyzésem a hatástanulmányjal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy csak 16 ország vett ebben részt, és talán az érdekelt felekkel való konzultáció nem volt teljes körű. Ez egy megjegyzés, a másik pedig egy általánosabb megjegyzés. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, ahogy mondtam, kb. 20 évig tartott, hogy megkezdjük a munkát, vagy idáig eljussunk legalábbis. De ne felejtsük el, hogy a vállalkozásaink, a szervezeteink, az országaink a világ többi részével is versenyben állnak. Az Egyesült Államokkal, Kanadával, Kíniával, India, Kínával, Indiával. Ami nekem zavar, ami nekem hiányzik ebben az egész jelentésben, az az, hogy nincsenek iránymutatások arra vonatkozóan, hogy hogyan lépjünk fel a világ többi részével szemben. Az jó, hogyha a kormányok standardizált módon kommunikálnak áti eszközökkel, de ez talán nem csak Európán belül, hanem a világ többi részével is jó lenne, hogyha tudnánk alkalmazni. Főleg, hogyha a CETA és a TTIP egy kibővített közös piachoz vezet. Köszönöm szépen Henkel úrnak a bizottsági alelnöknek, Maragall képviselő. Shadow Reporter. Aki árnyék jelentés több a zöldeknél. Sí, buenas tardes, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, hadd mondjam el azt, hogy nagy megtiszteltetés számomra az nagy öröm, hogy ezen projekten munkálkodhatom. Ez egy olyan terület, amelyen már ugyan sok idővel ezelőtt, régen történt ez, de sok évig, do, sok évig munkálkodtam ebben a témában, a régióm közigazgatásában. Teljes mértékben elfogadom tehát ennek a jelentésnek a filozófiáját és céljait. Azt hiszem, hogy ennél nagyra törőbb célokat is meg tudunk fogalmaznunk meg tudunk fogalmazni. Tehát intenzitás kérdése mindez, illetve illetve fő célokat és alcélokat is ki kell tűznünk. A 130 millió lehet, hogy soknak tűnik, de nem olyan sok. Ez sokkal inkább kevés lesz, mint sok. Az ISA 2 egyfajta új horizontot jelent, és azt hiszem, hogy megfelelő törekvésekkel kell ezt megfogalmazni. Konkrét célkitőzésekre van szükség, a jelentés ezeket még nem tarmazza az ágazatokban. Említettünk a vámra, emlékezt a, a kutrös bizonyos foglalkoztatási piacokon, ahol nagy szükség van a rugalmasságra, illetve az európai európaizálásra, és ha emeljek így két gazdasági ágazatot, nagyon sok adőgyi botrány ért minket az elmúlt, ide, ez elmúlt időszakban. Jó lenne, hogy ezt is tudnánk valahogyan harmonizálni, illetve, illetve javítani, optimalizálni valószínűleg új források elejének ehhez. <coughs> Úgyhogy sok helyen fel tud lépni az ISA 2, és aztán ott van a másik dolog is, amelyről nem szoktunk beszélni, az a másik oldala, a fekete gazdaság, vagy szürke gazdaság, szerintem ebbe az irányba is el kéne mozdulni. Még két gondolatot hadd mondjak el. Ez tudatában kell lenni tudatában kell annak lennünk, hogy a tagállamok között nagyon nagy különbségek van. Tehát azok a tagállamok, akiknek részt kéne venni ebben, más az elképzelése. Úgyhogy azt kéne kitűzni célul, hogy összehasonlítható szintre éljenek el a tagállamok, akik jelenleg más szinteken vannak. so- sokszor a tagállamokon belül is szükség lenne egy ilyen interoperabilitási programra, ahol nagyon nagyok a különbségek országon belül, például jogbiztonságban, vagy közszolgáltatások minőségében. Itt nagyon nagyok az eltérések, még tagállamon belül is. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Következő. Madame Pilar de Castillo. Madame Pilar de Castillo. Gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy-két gondolatom. Ez végül is áthatja az egész jelentés tartalmát. Természetesen támogatom a jelentést, hogy is tehetnék máshogy. A közigazgatás szerepe az európai gazdaságokban elég nagy, még nagyobb, mint más földrajzi egységek esetében a közigazgatás lehet gyorsítója a gazdasági fejlődésnek is, illetve az egész társadalom fejlődését is tudja segíteni, gyorsítani, ezért nagyon fontos az interoperabilitás témája. Ez nem csak ebben a, te, ezen a területen merül fel, hanem számos termelési ágazatban is, stb. stb. Nos, most, hogy elkezdjük a parlamenti, hogy elkezdjük az igazi jogalkotó munka a parlamenti ciklusban. Fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy hogy ebben a parlamenti ciklusban gyorsan kéne cselekedni, föl kéne lépni, nem halogathatjuk a munkát. Olyan ez, mint hogyha, az EU, mint hogyha egy reptéren egy utolsó figyelmeztetést hallanánk. Itt is ez a helyzet, hogyha megszületik az igazi digitális piac, vagy az igazi belső piac, az nagyon nagyban segíthet a gazdaságunkon és a versenyképességünkön. A kolléga, aki a Tozsanovszki úr nevében beszélt, elmondta, hogy már 20 éve is ezt mondta. 20 évvel ezelőtt. Kimerülésig fogom én is ismételgetni, hogy 500 millió fogyasztós ö, gazdasági egység vagyunk, mi vagyunk a ö, legnagyobb fogyasztók, vagy ott a egységes belső piac, vagy a digitál, digitális piac, Hogyha nem szedjük össze magunkat, akkor a világ elmegy mellettünk, illetben marad az európai gazdaság, de az egységes piac nem fogja felgyorsítani a gazdasági fejlődést, pedig ebben reménykedtünk mióta. Mostantól kezdve érvényes tehát ez az utolsó felszólítás, vagy felhívás, nagyon gyorsan kell tehát fellépni itt a parlamentben, illetve vonatkozik ez a tanácsra és a bizottságra is. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, thank you. Köszönöm szépen, Pilar. Köszönöm, Vera. Ön végül is a háromoldalú egyeztetések uh, fő tárgyalója a Telekom egységes piac témában, amelyet el szeretnénk kezdeni decemberben de ö, nem biztos, hogy ez lehetséges lesz. Az olasz elnökség mindent megígért, hogy decemberben megkezdődhetnek a tárgyalások, de ennek még nincs semmi jele, és már decembert írunk. Ezt a jelentést pedig be lehetne vinni az egyeztetésre. Most Tamburano úrnak adok szót, aki Borelli uralat, urat helyettesíti, aki az EFDD árnyék előadója. Tamburán úr. Buongiorno colleghi. Jó napot, jó napot kívánok, elnök úr, jó napot, kedves kollégák, Borelli úr nevében szólok fel. Az elnökök értekézletére kellett emelni, nem tud itt lenni, elnézést kér. Az ITRE és az IMCO között van egy, fajta ellentét, tehát egy egy feladat körökre vonatkozó ellentét, remélem, hogy ez hamar, hamar rendeződik. A tagállamoknak úgy vélem, hogy nagyobb hatáskört kell majd biztosítani ebben a témában. Fontosnak tartom a digitális egészségügyi szolgáltatást és egyéb digitális szolgáltatásokat. Jó lenne, hogyha javulna tehát az európai polgárok igénybe vehető szolgáltatások színvonala. színvonala. december 31-én lejár az IZA 1, ezért nagyon fontos, hogy az IZA 2-vel kapcsolatban időben elkezdjük a munkát. Mindent meg kell tenni azért, hogy az operatív platformom az, az is Open ASO minden következményét tisztázzuk, jó lenne, hogyha mi járnánk példával a polgárok előtt, tehát mutassuk meg, hogyan kell hatékonynak lenni. Köszönöm. Én is köszönöm. Van-e még igény arra, hogy valaki elmondja a véleményét? Nem látok jelentkezést. Um, the representative of European Commission, Madame Margarida Abelkassis. Most Abelkassis asszonyt mutatom be a bizottság részéről, ugyanebben a témában, hogy tájékoztasson minket a bizottság álláspontjáról ebben a témakörben. Köszönöm szépen, elnök úr! Visszatérnék némelyik felvetésre, amelyet elhangzott a teremben. Először is leírtam magamnak, és ez fontos gondolat tényleg, amit az új program kezelni fog. Az új javaslat amely arra irányul, hogy a programok célkitűzését jobban összehangolja, főleg az összekapcsolási eszköz való összhangjukat. Arra törünk, hogy az interoperabilitást megteremtsük az európai és a nemzeti közigazgatási szervek között, ez egy horizontális, horizontális megközelítés, tehát nem fog minden kérdésre választ adni, és minden interoperabilitás problémát feloldani, mert minden ágazatnak sajátos megoldásai vannak. És ha ezeket a megoldásokat nem horizontálisan kezeljük, akkor szétaprózódnak a fel eltárt eredmények. Eddig nem volt horizontális szemlélet, most próbáljuk ezt orvosolni, és eh, ennek a jegyében például más kezdeményezéseket is most támogatunk, például az összekapcsolási eszközt, az innovációs és kutatási programokat, sőt, eh, igyekszünk a már kidolgozott kutatási programokban kidolgozott megoldásokat, amíg eztán ö, operatívvá váló programok között betömni. Itt ez a parlamentben ö, felmerült már a gépi fordítás kapcsán, tehát támogatjuk a gépi fordítási szolgáltatást, és mivel ez most már kialakult, most már az összekapcsolási eszköz, mint egy szolgáltatásként beveszi a saját körébe. Másfelől az ISIS és ISIS kör a jövőben megpróbálja majd például a gépi fordítás során feltárt eredményeket más fórumoknak egy platformon keresztül tálalni, hogy azokat mások is, akár önálló alkalmazásként, vagy egyedi módon felhasználják, és tehát egyre több lesz az átjárhatóság a különböző programok között. Azt halljuk, hogy az ISO Square proposal there is an important point and an important további lépéseit tervezik. Igen, expliciten benne van az interoperabilitási referencia architektúrában és a térképészeti mm, szabályozásban is, hogy ami már európai szinten megvan, és a tagállami közigazgatások számára rendelkezésre áll, ezeket összhangba kell hozni erőfeszítést kell tenni arra, hogy a meglévő megoldásokról értesüljünk, és a nemzeti igazgatási szervek is értesítsék ezekről egymást. A feltárt információkat kutathatóvá kell tenni, megoszthatóvá kell tenni, könnyen használhatóvá kell tenni. Ez a cél. Nos, hogy a végére érjek mondókámnak, az, hogy csak 16 ország szolgált eddig inputtal a javaslathoz, fontos tény, az Európai Interoperabilitási Stratégia felülvizsgálata azonban teljes képpel rendelkezik a tagállami helyzetről, és így azért most már el lehet kezdeni a nemzeti interoperabilitási megfigyelés tevékenységét, és elkezdeni az információk megosztását. Az ISAP program eh, időközi értékelésének eredményeit is már köröztettük, és valamennyi tagállamot bevontuk a konzultációkba, nagyon sok tagállammal egyeztettünk többször az Alice Square-ről, úgyhogy ez a dolog beindult. Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, asszonyom. A jelentéstevőnket kérem, hogy foglalja össze a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr! Akkor, ha megengedik, szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek és a kollégáknak, képviselőknek, akik részt vettek a vitában, és köszönetet mondok az Európai Bizottságnak is. Úgy értettem, hogy vannak olyan területek, amelyeket úgy értékelünk, amely területeken egy kicsit előbbre lehet menni, és javítani lehet a jelentésen. Ez valami olyasmi, hogy azok, akik hozzászóltak, ezzel egyetértenek, és azt is elmondanám még következtetésként, hogy egy kicsit jobban kellene hangsúlyoznunk bizonyos konkrét területeket. Ami a időzítést illeti, itt felmerül a sürgősség kérdése, és igaz, hogy tényleg sürgős a program, 2016. január 1-től működnie kell a programnak, azonban nagyon fontos, hogy működőképes és aktuális is kell, hogy legyen technológia és tartalom tekintetében addigra. A másik területem pedig, amit lehet, hogy nem tartanak ugyanilyen fontosnak, mint ahogy hallottuk a kollégáktól, más programokkal való szinkronizáció. Teljesen világos, hogy egy horizontális, interoperábilis rendszert próbálnak kiépíteni, amely összeköt kapcsolja a programokat a különböző országok között. Azonban a különböző országok között digitális hézag van, ez is világos, és amit Maragall úr mondott, konvergencia programot, de vannak más lehetőségek is ösztönözni azt, hogy országok közötti megoldásokat találjanak, és hogy lét, kihasználják azt a lehetőséget, amelyek a digitális megosztottságot áthidalják. Egy másik dolog, amit lejegyeztem, az az volt, hogy jó lenne, hogy egy kiterjesztett programot kellene bevezetni erre a döntésre. Ezt, ezt mindenkinek tudni kell, erről tájékoztatni kell mindenkit, ezt nem bízhatjuk a véletlenre. Az információ eljuttatása nagyon fontos, tehát ehhez is pénzt kell biztosítani, hogy reklámozzuk ezeket a megoldásokat, amelyeket itt éppen kifejlesztünk. Egy másik fontos pont, hogy Interoperabilitásról beszélünk az európai térségben, de közben a TTIP-ről is, és a kanadai megállapodásról is, és más régiókkal való együttműködésről. Úgyhogy kérdés az, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a világ többi részével is kommunikáljunk, együttműködjünk. Remélhetőleg ebben egy gyors előrelépést fogunk elérni. Azt gondolom, elnök úr, hogy nagy szükség van erre a jelentésre. Nyilván a jelentéstevő munkája megkezdődött, de nem a többi lépés még várat magára. Önök is tudják, hogy miért. Remélem, hogy gyors előrelépést fogunk elérni. Köszönöm szépen, Nika úr. Kívánok valamit hozzáfűzni? Köszönöm, elnök úr. Lenne néhány megjegyzésem valóban. Először is úgy gondolom, hogy a bizottság kicsit szűk körben mozog, mintha biztatásra várna. Egy valódi cselekvés tervet kéne és időtervet kidolgozni. Ezzel alatt én azt értem, hogy el kéne kezdeni a komoly tevékenységet, azokon a legnehezebb megoldható kérdések kapcsán a tagállamokban, például a pénzügyi igazgatás kérdésében. minden évben 300 millió eurós kárt okoz a pénzügyi igazgatások hiányossága és az interoperabilitás klasszikus hiánya, amely mérhető költségvetési veszteséget okoz, ideértve az információcsere hiányát és egyéb gyakorlatias dolgok cseréjét. A bizottságnak ki kéne választani a pénzügyi adminisztrációt például a kiemelendő területek közé. Jó, a gépi fordítás is érdekes kérdés, de adnék egy példát. Mindenki tudja, hogy a pénzügyi igazgatás komoly ö, számítógépes apparátussal dolgozik, de ö, ki kapja meg ezeket az adatokat? A vámügynek ugyanicsak jó infrastruktúrája van, és mégsem cserélnek adatot egymással. Tehát ezen a szinten kéne a bizottság támogatásával egy időtervet előírni arra, hogy ezek a szervezetek mikor cserélnek végre adatot. Köszönjük szépen, Nika úr. Most akkor Zorinyó úrnak lesz lehetősége, hogy megalkossa vélemény, vagy jelentéstervezetét, amelyet január 22-én fogunk egy másik meghallgatás, az IZA, 2-es program meghallgatás kapcsán megtárgyalni pontosabban az január 15-én lesz. A módosítók benyújtási határideje január 28-án 12 óráig lehetséges. Az itrebeli szavazás előre láthatólag április 14-én lesz, a plenáris szavazás pedig júniusban. Ezek tehát az előzetes időpontjaink. Előadónk felelős mindenért személyében. Micsoda bizalom elnök úr, köszönöm szépen, nagyon megtisztelve vagyok, de vállalom a felelősséget. Köszönöm, kollégák, ezt a jó kis eszmecserét és Nika úrnak a fontos megjegyzéseket. Köszönöm, köszönöm. Az Európai Energiabiztonsági Stratégia következik. Ez sem kevésbé fontos téma. Mindenkit emlékeztetek rá, hogy a bizottság májusban tett javaslatot egy energiabiztonsági stratégiára az ukrajnai válság kapcsán. Most ez még aktuálisabb, mint valaha, hiszen most jön a tél. Az ITRE saját kezdeményezésű jelentés kezdeményezett az energiaügyi stratégiáról, sőt, már tartottunk egy meghallgatást is november 5-én ebben a témában. A mai eszmecsere az első erről az izgalmas témáról. Hasonlóan az interoperabilitási témához amelynek a digitális napi rend és a telekom cégek voltak az érintetjei. Ez a téma is olyan, amely egy korábbi jelentés tervezetre épül, úgyhogy most kérem Szaudargász urat, hogy tárja elénk az energiabiztonsági stratégiával kapcsolatos érveit, és a januári ülésünkön ez a téma is újra napirendre kerül, úgyhogy jó gazdag programunk lesz akkor is. Parancsoljon, Szaudárgász kolléga. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, ön már említette, hogy elkezdődött a vita, zajlik. Fontos konferenciákat rendeztek meg ezzel kapcsolatban. különböző vitacsoportok, kerekasztalok a téma számos vetületével kapcsolatban. Nagyon átfogó a bizottsági közlemény. Ebben az energiabiztonság számos szempontját fölvázolják, és megpróbáljuk ezt tükrözni a jelentésben, megpróbálom ezt tükrözni a jelentésben. Jövő hétre elkészül a jelentés, de már most szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentőstevőknek. Megtörtént az első eszmecsere, és célom, hogy a jelentésbe, jelentésbe bekerüljenek az ő gondolataik is. Mint említettem, a bizottsági közlemény elég bonyolult és átfogó, úgyhogy most csak általános dolgokat hadd mondjak. A jelentés szerkezete úgy fog kinézni, így döntöttünk, hogy ketté választjuk az energiabiztonság belső és külső aspektusait, hiszen alapvetően más szükségletekről van szó, lesznek bevezető megjegyzések. Azért is kerül szóba az energiabiztonsági stratégia, mert a korábbi teleken gond volt a földgázzal, az Ukrajnán átjövő földgázzal, és valószínűleg ez nem zárult le ez a probléma kezdődik, is, kezdődik most is egy tél, de fontos, hogy ne csak rövid távú problémákra koncentráljunk, hanem közép és hosszú távú megközelítést is ki kell dolgozni. Nézzük a belső vetületet. Ja, és a fő célunk az energiaunió. Fontos lenne, hogyha a versenyképességgel és a tehát a jövőbeli energiaunió versenyképessége és fenntarthatósága fontos pillére legyen az energiastratégián. Fontosnak tartjuk azt, hogy az energia hatékonyság elve megvalósuljon. Ezt hangsúlyozzuk a jelentésben is, és az energia haték, hatékonysági irányelv, illetve az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv végrehajtását sürgetjük. Az EU belüli energiaelőállítás a következő fejezet. Úgy véljük, hogy a az energia létrehozás teljes láncára, láncát kell itt vizsgálni. Tehát nem csak magát az energiát kell itt kiemelni, hanem a technológiát, aztán ennek a használatát, felszerelését a lehető legnagyobb mértékben európaizálni kell ezeket a folyamatokat. új fejezet, vagy külön fejezet, az energiatechnológiák kifejlesztése. Ennek is lehető legnagyobb mértékben európai hátterűnek kell lenni. Aztán versenyképes energiapiac. Ez az ellátás biztonságának egyik legfontosabb feltétele, de ehhez az kell, hogy összekapcsolódjanak az energiahálózatok, és a lehető leggyorsabban ezt meg kell tenni. Ami a külső dimenziót illeti, végül elég egyértelmű a helyzet, néhány dolgot azért hadd emeljek ki. Amikor az embernek csak egy beszállítója van, akkor fontos a diversifikáció, de a diversifikálásról beszélünk, az is fontos, hogy a megbízható források felé vezessük az útvonalakat. Nemrégiben megtudtuk, hogy Oroszország már nem megbízható ellátó, beszállító, úgyhogy ezt hangsúlyozni kell. Ők nyíltan megtagadták, hogy betartsák az európai jogszabályokat. A második dolog pedig hogy az energiát mindig politikai célokra használják fel. Köszönöm. Elnök úr, ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, kedves jelentéstevő kollega. Most az árnyék jelentéstevők következnek. A e, frakciók részéről Poche úr következik. Köszönöm. Na úvod, abych e, poděkoval Evropské komisi za sdělení z května letošního roku e, Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak ezért a közleményért. Ezt nagyra értékelem. Ugyanis a foszilis energiaforrásoktól való függés és ezek importjától való függés gazdasági és sok ország számára politikai kérdés. Minden, amit az Európai Bizottság javasol, kínál, ez fontos és szükséges, ennek tudatában vagyunk a diversifikáció, a szolidaritás, és amit még meg kell említenünk, az a kereslet ö, ellenőrzés alá, tart, ö, alá tartása. Két dolgot szeretnék említeni, két formális dolgot. A biztonság, az energiabiztonságot elég szűken határozzák meg. Nem hiszem, hogy ezt csak az ár kell, hogy meghatározza, és a megbízhatóság, hanem a fenntarthatóság, a biztonság, a stabilitás, a rendszer biztonsága is, illetve e, azt is ki kell mondani, hogy ez az energia szegénység ellen kell, hogy hasson, amely egyes tagállamokban különösen fontos. Ami a víziót illeti, a jelenlegi helyzet helyzetet csak középtávon értékel, csak középtávon foglalkozunk ezzel, holott egy hosszabb távú perspektívára van szükség. Más árnyékjelentéstevőkkel is megvitattuk ezt a kérdést, nagyon gyümölcsöző volt a vita, ezt köszönöm. Az energiabiztonsági stratégiának mind középtávú aspektusokkal kell rendelkeznie, mind pedig azokat a veszélyeket is sorba kell vennie, amelyek a bizonyos típusú energiaforrásoktól való függésünkből adódnak, és ezekre megfelelő megoldást kell biztosítaniuk. Néhány dolgot hadd említsek, amelyek nem szerepelnek a jelentésben, pedig nagyon fontosak. Az energiába való beruházás lehetővé tenni az energia mix modernizálását minden tagállamban, miközben technológiailag semlegesek lehetnénk, minden tagállam maga dönthetné el, hogy hogyan használja fel az energiát, és eh, honnan szerzi be. Az energia hatékonyság, az energia megtakarítás, ez egy olyan cél, amelyet eh, többé-kevésbé rövid távon el lehet érni, és ez segíthet nekünk abban, hogy a kereslettel szembenézzünk. Aztán, ami a közös érdekeltségbe tartozó projekteket illeti, eh, ezek nagyon fontosak, de a, az intelligens gerinchálózatokat sem eh, fel, se felejtsük el. A fluktuáló energia eh, kínálatban kiegyenlítő szerepet játszhatnak, és stabilizálhatnák az ellátás minden polgár számára. A működő energiapiac ellenállóba tehet bennünket a nem stabil vagy fluktuáló, nem európai országokból érkező energiával szemben, és mindenféle energia kimaradást kompenzálhat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ashley Fox következik az ECR nevében. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Szerdegász úrnak, aki eh, tájékoztatott bennünket a múlt heti eh, ülésen. Ez valóban nagyon hasznos eh, találkozó volt, és szeretnék köszönetet mondani még egyszer. Az energiabiztonság, európai energiabiztonság elengedhetetlen Európa, e, az európai gazdaságok versenyképessége szempontjából. Az energia e, biztonságot csak az interkonnektivitással e, és az megvalósult egy, egy belső piacsal tudjuk megteremteni, és világos, meghatározott célokat kell kitűznünk, hogy a tagállamok maguk dönthessenek az energia mix összeállításáról. Egyetértek Szaudárgász úrral, az energiahatékonyság növelése és a kereslet mérséklése fontos szerepet játszik. Az innovatív technológiákat meg kell vizsgálni, amelyek a fogyasztás csökkentését teszik lehetővé. Mindenek felett ez egy belső és jól működő piac kell, hogy legyen, hiszen csak ez tud a tagállamoknak biztonságot nyújtani. Eddig az európai energiapiac eh, integrációja inkább északon és eh, nyugaton valósult meg. Az egész blokkban eh, azonban megfelelő interkonnektivitást kell kiépíteni, különben nem lesz valódi belső energiapiacunk. Ennek illusztrációja Franciaország és Spanyolország közötti eh, hiányzó eh, összekapcsolódás. Eh, Spanyolország 8 LNG állomása nincs összekapcsolódva. Azt gondolom, hogy Oroszország nem megbízható nem megbízható partner. Kérdés, hogy hogyan tudjuk az ukrajnai konfliktust kezelni. Lehet-e közel-keletről pótolni az Oroszországba, eddig Oroszországból jövő gázt, és mi a helyzet a spanyolországi LNG állomásokkal. Az Európai Bizottság fontos, pozitív hatással lehet a kulcsfontosságú infrastruktúra projektekre. A közös érdekű projekteket kell elsődleges helyen kezelni. Biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő politikai és pénzügyi támogatást kapjanak ezek a projektek. Emellett biztosítanunk kell, hogy a harmadik energia csomagot minden tagállam végrehajtja. Ez a gáz és a villamosenergia piacokat megnyitná, és felvértezni a piacokat az a versenynyel szemben. A tagállamok önként kellene, hogy versenyezzenek egymással. Azonban el kellene kerülnünk mindenféle top-down közös beszerzési egyezményt, amelyet az Európai Bizottság iniciálna, mert ez a piacot torzítaná. Az energi, a biztonság szempontjából a piac kulcsfontosságú. Európa tehet lépéseket a belső piac erősítéséhez, de aztán elég magabiztosnak kell lennie Európának ahhoz, hogy visszalépjen és engedje a piacot kiteljesedni a kvóták, az árbefagyasztások és az önkényes célok nem jók. A Labour párt az Egyesült Királyságban azt mondja, hogy 12 hónapra befagyasztaná az árakat. De ez összességében magasabb árakhoz vezet, és a bizalmat elvesztik a, elveszti az üzleti világ. Köszönjük szépen! Most Helebek Petersennek, alelnökünknek adom meg a szót, aki az ALDE árnyék előadója. Köszönöm, elnök úr! És köszönöm az előadónak a kiváló együttműködést a fájl a dokumentum, a dosszié kapcsán. Mivel belátjuk valamennyien, hogy mekkora a kihívás minden tagállamban, mindannyiunk érdeke, pártokon átnyúlóan a téli fűtés garantált megszervezése. Dániának a 70-es években volt már egyszer ö, alkalma megélni azt, hogy milyen, amikor a fűtést kikapcsolják, és a függőség teljesen nem szüntethető meg, de az energiállátás biztonsága garantálható például beruházásokkal, hatékonysági intézkedésekkel, a hulladékhő visszatáplálásával a rendszerekbe, és a biomassa és szél felhasználásával. A 70-es években voltak autómentes vasárnapok, és ez nem csak konkrét megtakarításokhoz vezetett, hanem az emberek tudatát is formálta. A földgáz és kőolaj termelése, feldolgozása, helyi és exportorientált tevékenységek előtt nyitotta meg azonnal a kaput, de most már ugyanezt a szerepet az energiahatékony alternatív technológiák töltik be. Lehetséges az átállása fosszív fosszil tüzelőanyagokról az alternatívakra, és ennek gazdasági jólét lehet a következménye. A jelentésemben próbálom ezt bemutatni, a legjobb bevált gyakorlatok cseréjének gyümölcseit, hogyan lehet az hatékonyságot jelentősen növelni, és az energiabiztonságot sok belső intézkedéssel javítani. Garantálnunk kell ugyanakkor, hogy az EU költségvetésében kijelölt összegek megmaradjanak, és új forrásokat is sikerüljön feltárni, mint például a Juncker csomag révén a hiányzó energiaügyi projektek megvalósításához, amelyek helyi munkahelyeket is teremtenek, és az energiállátás biztonságához is hozzájárulnak. Ez tehát holisztikus, átfogó megközelítésre van szükség, amely egyszerre növeli a GDP-t, és garantálja a polgárok fűtését a hideg téli hónapokban. Remélem, hogy az együttműködésem továbbra is jó lesz az előadóval és a többi árnyék előadóval. Úgy gondolom, hogy hasznos hozzájárulással tudunk majd hozzájárulni a vita további fázisaihoz. Nem halljuk az elnököt, mikrofonja nincs bekapcsolva. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kollégáknak is, hogy megszervezték ezt a mai ülést, illetve a Strasburgi ülést is köszönöm, amit az utolsó pillanatban ütöttünk nyelbe, és amelyen megpróbáltunk egy konszenzus képes jelentést alkotni. A GUE nevében azonban azt kell, hogy mondjam, hogy szerintünk a jelentés hiányos, mert az energiállátás biztonsága olyasmitől is függ, ami a jelentésben nincs benne, hogy ha már megvan az energiaellátás egy országnak, akkor minden polgár egyformán hozzáfér ehhez az energiához. Nos, ez nem működik. Ezt ki kéne domborítani a jelentésben, mert egyes lakossági csoportok számára nincsen energiaellátási biztonság. Az árnyékelőadókkal erről már beszéltünk múlt héten egyszer, és szerintünk prioritássá kéne emelni az energiaszegénység jelenségének elharapózását, amely egyre több európai régióban kiterjedt méreteket ölt. Ez egy új jelenség, amely új válaszadást igényel. Másodszorban sürgős lenne olyan intézkedések meghozatala az energiaellátás biztonságára szóló stratégiában, amely az egyes tagállamok izolációját feloldja, megakadályozza, megelőzi. Évek óta az a tapasztalatunk, hogy a 2005-ös évre tervezett projekteket nem valósítottuk meg, és továbbra sem használják a tagállamok lehetőségeiket az energia monopóliumoktól való függőségük felszámolására már pedig vannak ilyen monopóliumok, és közel-kelet földközi tengeri térségben például Ciprus speciális helyzete indokolná, hogy a cselekvési terv rá is kitérjen, és általában a délkelet-európai térségre. Itt új vezetéket kéne lefektetni, és a helyi energiaforrásokat is jobban kéne hasznosítani, hogy az energia autarkia megvalósulhasson. Nyilván ezek nem lehetnek rövid távú célok. Leghamarabb középtávon lehet itt ellépést elérni. De a dél-kelet-európai térségben a tervezett déli áramlat vezeték projektjét most az oroszok felfüggesztették, és ez nem jó hír sokunknak. Az Európai Uniónak a diversifikálás jegyében ezt a projektet is figyelembe kéne vennie, Ciprus miatt már csak különösképpen. Köszönöm szépen. Most a zöldek következnek. Jávor Benedek úrnak adok szót. Thank you, Chair, and I... Köszönöm szépen, hogy megszólalhatok, és a bizottságnak is, hogy megjelentette a stratégiát, és a kezdő lökést megadta az eszmecserékhez. A zöldek nevében rá szeretnék mutatni, hogy az 1 plusz 6-os listánkat tartjuk mérvadónak, az első pont az eljárással kapcsolatos. Ne felejtsük el, hogy ezt a stratégiát a bizottság úgy hozta nyilvánosságra, hogy nem folytatott a parlamenttel, a civil szervezetekkel konzultációt, és egy szinte készre megírt stratégiát látunk, amelyre már nehéz így aztán befolyást gyakorolni. És ez felveti a demokrácia érvényesülésének kérdését. Ami pedig az érdemi kérdéseket illeti, hat pontban szeretnénk összefoglalni, és persze erősíteni a stratégiát. Először is szeretnénk, hogy a stratégia ne önmagában álló, izolált dokumentum legyen, hanem csatlakozzon más stratégiákhoz és intézkedésekhez is, ideértve például a 2030-as energiacsomagot, a környezetvédelmi, az emissziókereskedelmi programokat és így tovább. Döntsük el, hogy melyik a fő terv, mit akarunk elérni, melyik a fő számok. Energiabiztonságot minden áron, környezeti és szociális áron is akár, vagy pedig az energiárak csökkentését is, stb. Meggyőződésünk szerint a, a, a széntelenítési terv kéne, hogy a mérvadó master plan legyen, az EU 2020-as stratégiája, és minden olyan intézkedés, ami az energiabiztonságra ö, tesz kísérletet, annak javítására, annak figyelembe kell vennie ezeket, nem elképzelhetők új intézkedések a helyi célokkal való összhang megteremtése nélkül. Másik gondolatunk, második gondolatunk az, hogyha be is tartjuk a stratégia pontjait, Európa függősége a foszilis energiahordozókhoz nem, hogy csökken, hanem nőni fog, tehát a stratégia a saját célját tévesztette, mert a gázinfrastruktúra továbbfejlesztése a fosszilis függőséget fogja növelni, tehát of, uh... nagyobb hangsúlyt kéne fektetni az energia hatékonyságra és a helyileg megtermelhető megújuló energiákra. Harmadik ö, gondolatunk a már említett energiaszegénység koncepciója, a GUE frakció hozta föl az energiállátás biztonsága nem csak az általános ellátás biztonságát jelenti, hanem az energiahordozókhoz való hozzáférését valamennyi polgárnak, és ezt nem az árak mesterséges letörésével kell elsősorban megvalósítani, hanem inkább a felhasznált energia mennyiségének csökkenésével, az energia hatékonyság növelésével, amit pedig beruházásokkal lehet elérni európai és helyi szinten egyaránt. Negyedik gondolatom, a, milyen energiarendszereket szeretnénk látni. Jelenleg centralizált és fosszilis nukleáris energia alapú hálózataink vannak. Ha akarjuk az energiállátás biztonságát növelni, akkor csökkenteni kell az energiafelhasználást, ellenálló rendszereket kell kiépíteni. A smart, decentralizált energiarendszerek ki a jövő, amelyeknek egyébként a megbízhatósága és sérülékenység nagyobb, illetve sérülékenysége pedig kisebb. Az ötödik pedig a pénzügyi háttér. Mondhatunk itt bármit az energiaellátás biztonságáról, meg a hatékonyságról, meg a megújulókról is, hogyha nincs pénz az infrastruktúrák fejlesztésére. Honnan vesszük az ilyen pénzeket? miből finanszírozzuk a prioritásainkat. Ez egy nagyon fontos kérdés, ideértve a Juncker féle ígéreteket is, és a hatodik pedig a geopolitikai aspektus, ahogy már Szaudárgász úr is rámutatott. Oroszországról ki kell mondani, hogy nem megbízható partner, és az oroszoktól való függőség nem csak a gáz területén, hanem az orosz energiarendszerekbe való beruházások, a nukleáris beruházások miatt is nagy. Ne felejtsük el, hogy itt nem csak Oroszországról van szó, mert ha Európát eh, hasonlóan, vagy még megbízhatatlanabb partnerekhez kötjük, ezzel nem fog nőni az energia ellátás biztonsága, csak más jellegű lesz a megbízhatatlanság. Eh, Köszönöm, kedves kolléga! Tamburano úr következik az FDD nevébe. Köszönöm szépen. Nem tudtam, hogy ilyen sok időnk van. Ha ezt tudtam volna, akkor alaposabban felkészülök. De majd biztos lesz rá alkalom. Amikor a nyilatkozatot olvastam, akkor az volt a legmeglepőbb számomra, hogy alapvetően a népességről szól, de gyakorlatilag az embereknek akar valamit létrehozni úgy, hogy az emberekről nem szól. Hogyha szeretnénk, hogyha ellenállóbb legyen a az európai energiapolitika, akkor nem lehet kihagyni ebből az embereket, tájékoztatni kell őket, be kell vonni őket az egész folyamatba. Így aztán nem csak az infrastruktúrával kell operálnunk, nem csak az a kérdéses, hanem a szociális szoftver is, tehát az emberekben kell egyfajta mentális paradigmaváltást létrehozni. Aztán a diversifikáció kérdése. Ez ugye mindig az ellenállóságot, az ellenálló képességet növeli meg. Illetve Kérdés, hogy el tudunk-e jutni az overcapacity-ig. Nos, kérdés az, hogy a tárolást, a foszilis energiahordozók tárolását hogyan lehet megoldani, hogyan lehet hogyan lehet az ezzel kapcsolatos európai örökséget megfelelően használni hogyha ezt nem használjuk ki megfelelően, akkor az igazi energia szegénységhez vezethet, főleg a legrászorultabb társadalmi rétegek esetében. Oroszországgal kapcsolatban az orosz gáz alapvető fontosságú, főleg az épületek fűtéséhez. Hogy ellenállóbbak legyünk, biztonságra van szükség, erre nincs meg a megfelelő struktúra, sokszor olyan, hely, olyan helyekről származnak a gázkészletek, amelyeket bizony geopolitikai szempontból nem mondhatók stabilnak. Beszéljünk most a kőolajról. A kőolaj esetében gyakran arról beszélhetünk, hogy nem konvencionális kőolaj származékokat használunk fel, most nagyon alacsony a kőolajára. Hosszú távon nem tudom, hogy ez hogyan fog alakulni, ugye nem szabad, hogy nem szabad, hogy hosszú távra úgy tervezzünk, hogy nem veszük figyelembe a különböző különböző folyamatok alakulását, azt figyelembe kell venni, hogy mennyi a, milyenek, a, milyenek a tárolási kapacitásaink, hogyan alakulnak az árak, stb. stb. A 2008-as válság után az úgynevezett Shell subprime válság vár ránk, ami lehet, hogy még súlyosabb lesz. Azt hiszem, hogy csak a megújuló Európán belül termelt energia jelenthet kiutat, ami a foszilis energiaforrásokat illeti, hát sok mindent nem nagyon lehet most már, már kitelmelni Európából. Elnök úr, kérem, ne legyen rám mérges de hadd mondjam el azt, hogy én számomra az atomenergia egyáltalán nem jelent megoldást. Ukrajna, az Ukrajnával kapcsolatos válságban láthattuk, hogy az atom arom, erőművek is katonai célponttá váltak, a többi problémáról nem is beszélve. Madame Castillo de, de Vélde asszony, köszönöm szépen. Nagyon sok olyat elmondtak már, amit én is szerettem volna mondani. Így aztán nagyon gyorsan mondom csak el azt, ami szerintem ennek a projektnek az alapját jelenti. Köszönetet szeretnék mondani Szaudargasz kollégának. Nagyon átfogó volt az első javaslata. Az energiabiztonsági stratégia minden vetületével foglalkozott. Amit elmondott, azt tartalmazza mindezt, amit egy ilyen jelentésnek, javaslatnak tartalmaznia kell. Három alaptengerről volt szó, egy, ne legyünk függők, ehhez az energiaforrások diversifikációjára van szükség, egyes esetekben új forrásokra gondolunk, más esetekben pedig kutatásra, fejlesztésre, amelyek az, energi- az megújuló energiaforrások esetében gyorsításra adnak okot. Aztán a második ilyen fő tengely az összekapcsolódás, illetve a jelenlegi összekapcsolódás, a kialakítás és a jelenlegi összekapcsolódás kapcsolódások hatékonyságának fejlesztése. Fox úr említette a spanyol esetet, és a harmadik ilyen tengely a hatékonyság, tehát hogy hatékonyság jelenjen meg a létező összekapcsolódások kihasználásában. Nagyon fontos, hogy az IKT is megfelelően hatékony legyen, és az intelligens hálózatok kiépítésével versenyt tudjon tartani az informatika is. Ezt kell megtennünk ahhoz, hogy biztonságos legyen az energia az EU-ban. Ehhez még, ha tegyek hozzá valamit, egyébként mindjárt ide látogat az éghalat és energiapolitikáért felelős biztos. Föltehetjük neki a kérdést, hogy hogyan kapcsolódik az energiapolitika a 300 milliárdos Juncker csomaghoz. Remélem beszélgethetünk a biztossal erről, de szerintem össze kell kapcsolni ezt a két témát, ezt a két dolgot, tehát a finanszírozást, az infrastruktúrális projektek finanszírozását is mindenképpen meg kell említeni. Köszönöm szépen, Dali asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el az, hogy mennyire érdekel engem ez a jelentés. Én vagyok a egyik árnyék jelentéstevő. Az eszmecsere éppen ezért nagyon fölkeltett az érdeklődésemet, és örülök annak, hogy betekintést jelen, nyerhettem a kollégák gondolkodás módjába. Az Európai Unió polgárainak és vállalatainak energiabiztonsága az egyik legfontosabb téma most. Számomra ez azt jelenti, hogy a globális energia forráshoz megfelelően hozzá lehessen jutni. Ez persze azt is jelenti, hogy az EU széntelenítő célkitűzéseit meg kell valósítani, és így minden háztartásba elérhető áron juthat el az energia. Tudjuk, hogy Európa az egyik legnagyobb energiavásárló a globális piacon, a világpiacon, és ezért nagyon fontos, hogy egységesen lépjen fel Európa. A bizottsági nyilatkozatban olvashatunk a közép- és hosszú távú kihívásokról, célkitűzésekről. Három dolgot emelnék ki, melyek számomra különösen sürgetőek. Egy, prioritásként kell kezelni a energiabiztonságot és a széntelenítést, kettő, föl kell gyorsítani a jelenlegi projekteket, hogy az energia szigetekkel problémáját megoldjuk, és 10%-kal növeljük 2020-ra az összekapcsolódásokat, és fontosnak tartom azt is, hogy a diversifikációval, a forrás diversifikációval nagyobb biztonságot érjünk el, tehát a déli földgáz folyosóra gondolok, és Dél-Európában egy új gázelosztó kiépítésére. Még egy dolog, a nyolc pilléres szerkezet eh, ez véleményem szerint remek megoldás, ugye nyolc pillére osztja a bizottság eh, ezt a nyilatkozatot. A diversifikáció, az energiatechnológiák fejlesztése, a belső piac kiteljesedése, vagy kiteljesítése az Európai Unión belüli energia termelés növelése szerepel itt többek között. Az MV-ben foglalkozom, tehát én ezzel a kérdéssel ott vagyok, én árnyékeletéstevő, és eh, nagyon örülök, hogy együtt működhetek az itrés kollégákkal. Erre a dologra nagy szükség van, és sürgősen meg kell oldani. Köszönöm. Madame, Köszönöm szépen Dali asszonynak. Karincs úr következik a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok minden elhangzott. A 70-es években, amikor az olajembargó és az olajválságra került sor, ez nagy változásokat hozott Franciaország a nukleáris energiához fordult, aztán az Egyesült Államok pedig az energiafüggetlenség útján tette meg az első lépéseket, ezek aztán elvezettek a palagáz kitermeléséhez például. Európa és új választások lépések előtt áll, főleg az orosz agresszió Ukrajnával szemben például. Az energia, mint politikai fegyver az európai energia helyzetet destabilizálja. Ehhez, ehhez hasonlítható a 70-es évekbeli közel-keleti válság. A teljes energia felhasználásunk 66%-a gáz, és ennek a legtöbb, legnagyobb része az Oroszországból érkezik, és a fele Oroszországból érkező gáz fele Ukrajnán keresztül jön. E, tehát e, nem függhetünk ennyire egy e, forrástól. Mit tehetünk? Úgy tűnik, hogy a megoldásokat már felvetették a kollégák, csak egyszerűen elmondom, hogy én hogyan látom a helyzetet. A belső piac a megoldás. Működő piacra van szükség az energia területén, hogy ha a rendszer e, egy részében a kínálat túlzott, akkor máshova át lehessen ezt irányítani. Ahogy, ahogy, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, nem csak papíron van szükség az interkonnektálásra, hanem biztosítanunk kell, hogy ezek a programok meg is valósuljanak, és diversifikált forrásokra van szükség. Tehát olyan megoldásokat kell találni, amelyeknek köszönhetően a nem orosz gáz ellátás is elér bennünket, vagy ezt lehet növelni. Nagyon érdekes ez az első eszmecsere. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Szaudargasz úrnak, hogy kezdeményezte ezt. Ez egy sürgős paradigma váltás, amire szükség van, hasonlóan ahhoz, mint amire a 70-es években sorra került. Nagyon fontos a dolog, ez a dolog, mert nagyon is függünk nem közel-kelettől, hanem Oroszországtól. Oroszország pedig gazdaságilag nem kiszámítható. Ez, ez egy tény, e-, ezt tényként kell kezelni, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kevésbé függjünk ettől az ellátótól, szállítótól. Köszönöm szépen, David Áll képviselő. Köszönöm, elnök úr. az energiabiztonság nem más, mint az ellátás biztonsága, és ez az európai energiapolitikában mindig is rend, jelen volt a 70-es évektől jelen van, a két olajválság óta, 73-as és 79-es óta, és nyilvánvalóvá vált, hogy az Európai Unió mennyire függ az OPEC olajtól. Aztán az aktuális politikai viszonyok is nagyban átszabhatják az európai energiakörképet, az ukrán válság nem az kell, hogy az egyetlen oka legyen annak, hogy miért érdekünk, hogy az energiabiztonságunkat fejlesszük, fokozzuk. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzései azt mondják ki, hogy harmadával fog nőni az energia igény 2010-től 2030-ig ez határozza meg az energia politikánkat, azt hiszem. Okosan kell ezt modernizálni, változtatni. Nem szabad eleve kizárni semmilyen olyan alternatívát, ami segíthet az energiabiztonság biztonságunkat. Azt hiszem, hogy nem szabad, mind, hogy nem szabad nem szabad mindent egy lapra föltenni. Azt hiszem, hogy a, a folyékony nemzeti, a folyékony földgáz, a palagáz, a szén dúsabb források, illetve az atomenergia, tehát az összes lehetséges energiaforrás lehetőségét föl kell tárni, nem zárjunk ki semmit, és nagyon fontos az, hogy a környezetvédelmet is figyelembe vegyük, tehát a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Az energia területén a technológiai változásról is beszélnünk kell. Jó lenne, hogyha a források nagy részét arra használnánk, hogy biztonságosabb és versenyképesebb, illetve fenntartható energetikai rendszer dolgozzunk ki. A bizottsági nyilatkozat arról szól részben, hogy a vidékfejlesztési forrásokat is ilyen célokra kell felhasználni, vagy akár er, meg lehet ezt tenni a Horizont 2020-as forrásokkal is. Sajnálatos módon az eddigi energetikai célkitűzéseinket nem nagyon sikerült elérni. Fontosnak tartom a tagállamok közötti összekapcsolódás fejlesztését. A 10%-os célkitűzés, amiről sokszor hallottunk már az Európai Bizottságtól, úgy tűnik, hogy csak üres bufogtatás nem lesz ebből semmi. Szeretném, hogy ezek kötelező érvényű célkitűzések lesznek, lennének. Ezt úgy lehet csak megtenni, hogyha a határmenti infrastruktúrákba befektetünk, és így, így megelőzhetjük, a, meg, illetve így megoldhatjuk az energiaszigetek problémáját. Azt hiszem, hogy kicsit ambiciózusabb célkitűzéseket kell megszabni, például a 10%-ot 15%-ra emeljük ezen a területen 2030-ig. Nem azért, nem spanyolként, hanem európaiként mondom azt, hogy Spanyolországnak rendkívül nagy az energiaelőállítási potenciálja, és rengeteg olajszállító hajón, illetve földgáz szállító hajón érkezik folyékony földgáz Spanyolországban. Itt vannak a legfőbb terminálok is. Ez is megoldás lehet az, olasz, az orosz földgáz, földgázat kiküszöbölendő. Köszönöm. Next remarks from our colleague Herbert Royal. A következő hozzászóló Herbert Roy. Kedves kollégák, jó ideje eh, beszélünk Európában az energiáról, és Azonban elég ritkán beszélünk az energiaellátás biztonságáról, és ezért nagyon, nagyon is üdvözlöm ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Központi jelentőségű ez a kérdés, nagyon sok más energia témával foglalkoztunk, a klíma kérdésével például, de ezt a konkrét témát elkerültük, és ez visszaüthet, pedig nagyon fontos a kérdés. A válasz nem is olyan e- bonyolult, hogyha amit itt elmondtak a kollégák, ezt összefoglaljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy nem szabad mindent egy lapra feltenni. Ahogy már ezt a kollégánk is mondta, nem lehet egy beszállítóra, és nem energia típusra, energia forrásra. Hogyha egy szállító kiesik, akkor kell, hogy legyen alternatívánk. Ezért a megújuló energiaforrásokra helyezni a hangsúlyt csak és kizárólag, ez sem megfelelő. Nagyon fontos, hogy itt Európában más potenciálokat is kihasználjunk, és ne legyünk könnyelműek a hagyományos energiaforrásokkal. Az ö, amerikaiak éppen példát mutatnak arra, hogy hogyan lehet a gázt modern formában ö, kitermelni. Európában azonban ezt ö, eljátszuk. Nem foglalkozunk vele, ez felelőtlen. Ö, Európában is vannak ilyen gáz tartalékok a föld alatt, pedig beszélni kell, egyeztetni kell, föl kell vetnünk a hidraulikus repesztés lehetőségeit, hogy ez mivel jár, stb. A polgárokkal is vitát kell folytatni ezzel kapcsolatban. Most közben a kritikus vitát folytatunk a, a nukleáris energiáról, a szénről, akkor minden másról vitát kell folytatni. Aki erős energiapolitikát, piacot szeretne Európában, és ellátás biztonságát akarjuk Európában, akkor a sokszínűségre kell helyezni a hangsúlyt. Az új potenciálokat ki kell használni, de a meglévőket is. És a politikai párbeszédnek, hogyha ez az eredménye, akkor jó. Hogyha megint csak azt vonjuk le következtetésként, hogy mindent a megújuló energiaforrások érdekében mindent, mindent arra helyezünk, akkor ez túl kevés. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló. Malinov képviselő. Köszönöm szépen. Kicsit félreértésre került sor. Én egy, azért aggasztónak tartom, vagy sajnálom a déli áramlat feladását bolgár illetve egyesek ezt mondták. Mi bolgárok azonban úgy gondoljuk, hogy ezt, ez jó, hogy föladják az oroszok, mert az oroszok arra kényszerítették, vagy nyomást helyeztek Bulgáriára, hogy, hogy sértsék meg az európai törvényeket, és kezdjék meg az építést. Most sikerült arra kényszeríteni Putyint, hogy ismerje be, hogy létezik a jogállamiság, a harmadik energiacsomag, és az energiabiztonság. Most persze az, a bolgár kormányra és polgárokra fognak mutogatni, hogyha bármilyen energiaellátási problémára kerül sor, akkor ez az Európai Unió hibája, mert az Európai Unió nem engedi meg a jogszabályok megsértését annak érdekében, hogy Oroszországgal jó kis üzleteket lehessen kötni. Tehát Oroszország most az elkövetkezendő három évben előrelátható, teljesen előrelátható, hogy mit fog tenni. Az Európai Uniót hitelét fogja rontani, és igyekszik az európai polgároknak értésére adni, hogy mindenféle probléma abból adódik, hogy nem vagyunk hajlandóak a jogszabályokat megsérteni, és jogszabálysértések által velük bizniszelni. Ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Számos ország nagyban annyira függ az orosz ellátástól, hogy még a számadatok is félelmetesek. Köszönöm szépen, kedves kollégák, az Európai Bizottság nevében Hans van Sten következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a képviselőknek, akik hozzászóltak ebben a fontos témában. Röviden fogom elmondani a véleményünket, vagy amit előkészítettünk. Nyilván a jelentést nagy figyelemmel kísérjük, várjuk ennek az elkészültét, és reméljük, hogy Szadárgász úr hamarosan elkészül vele. Az Európai Bizottság és Stratégia kulcsfontossági elemeit, minden elemét megemlítették a ma délutáni vitában. A nehézség az az lesz, hogy ezeket az elemeket mind úgy mm, szerepeltessék a jelentésben, hogy ez a Tomi kiegyensúlyozott marad, maradjon. De nyilván a szakbizottság erre is képes. Egy dolgot szeretnék említeni, amit nem hangsúlyoztak annyira a mai vitában, mégpedig az energiabiztonság európai dimenziója. Az Európai Bizottság igyekszik a stratégiában felvetni ezt a fontos elemet, és a gázzal kapcsolatos stressztesztek mögött is ez húzódott, az, energia, az európai, en, európai energiabiztonság európai kérdés, európai szinten kell ezt megtárgyalni, és hogyha a tagállamok az energiabiztonságukat egyénileg kívánják eh, megoldani, akkor ez költségesebb lesz, kevésbé hatékony, és felmerül annak a kockázata, hogy nem fognak tudni eh, biztonságos, eh, megfizethető energiát biztosítani az állampolgárai számára. Ebben az összefüggésben azt gondolom, hogy a parlament részéről is egyértelmű ez a megközelítés. Az európai energia biztonságot persze szélesebb kontextusban is kell vizsgálni, az energia közösség, illetve az energiai, az európai szomszédság politika kontextusában is, hiszen ez döntő jelentőségű az energiahatékonyságban. Tudom, hogy Ányász Kanyete hamarosan érkezik, úgyhogy ennyiben hagynám a megjegyzéseimet. De hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság bármilyen kérdést szívesen tisztáz, hogyha e, szükség van erre, és e, várjuk az együttműködést a képviselőkkel. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök az Európai Bizottság képviselőjének. Akkor most térjünk rá az összefoglalóra, Saudargas úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm mindenkinek a vitát, a részvételt. Ahogy már említettem, az árnyék jelentéstevőkkel folytatott egyeztetések után már igyekszünk a felvetett gondolatokat belefoglalni a jelentésbe. Mai napom elemezni fogjuk, elemezni fogunk mindent, amit elhangzott, és megpróbáljuk különböző nézőpontokból vizsgálni a kérdést. Amit az Európai Bizottság képviselője mondott, ez teljesen helyes, fontos az egyensúly. Hogy ezeket a fontos elemeket mind-mind szerepeltessük a szövegben. amit elhangzott, az szinte minden szerepel már a, a jelentésben, ilyen vagy olyan módon. Úgyhogy csak néhány megjegyzést vetnék fel, amelyek általánosabbak voltak. Például Az energia fontosabb, fontos az iparnak, de a polgároknak is. Ezt ne felejtsük el, ez világos. Az energia biztonság definíciója és kitér erre, mind a két aspektust figyelembe kell venni, a szociális kérdések is fontos szerepet játszanak. A megoldások lényege, hogy az energia szegénység ellen fellépjünk, de ezeket a megoldásokat ez a jelentés nem fogja tudni megadni. Természetesen lehet, hogy nem, e- nem eléggé hangsúlyoztam az kezdeti előadásomban. A piac nyilván a legfontosabb eszköz, hogy biztosítsuk a jövőben az energiabiztonságot. A parlament és a bizottság is együttműködik ebben a fontos kérdésben. Úgyhogy ezek a viták folynak. Jábor úr, már el, vitáztunk erről a kérdésről, és azt mondta, hogy lehet, hogy ennek, ez nem, nem is szükséges ez a jelentés, mert az Európai Bizottság benyújtotta az energiabiztonságra vonatkozó jelentését most már mit mondjuk, de ezzel nem értek egyet. Folyamatos a párbeszéd, az energiahatékonyság témája igenis ennek helye van itt, addig, amíg meg nem valósul a tényleg valódi energia belső piac. Úgyhogy nagyon sok dolgunk van még. Azt hiszem, azt hiszem, hogy a többi aspektust már említették, és ami a déli áramlattal kapcsolatban történt, a déli áramlatról már nem beszélünk a jelentésünkben, ugyanúgy, mint ahogy a Nabukóról sem. A Mediterrániát, a más folyosót, norvégiai gázt meg kell említenünk. Attól tartok, hogy Oroszország nagy tervekkel rendelkezik, amit Törökországról hallottunk Putyintól, nem csak a kék áramlat, hanem a déli áramlat is lehet, hogy Törökország felé fog megépülni. Hogyha nem vagyunk aktívak, és nem vagyunk elkötelezettek, Ha nem vagyunk elkötelezettek, Köszönjük szépen, kolléga úr. Most Castillo Verra asszonyra nézve, úgy látom, hogy minden világos. Ugye egy oldalas pusztán csak ez az anyag, amit az árnyék előadók megalkottak, az jelentésterv ugyan még nincsen kész, de néhány napon belül vagy néhány héten belül meg lesz, karácsony előtt váratóan, önökön múlik. Nos, ezt a jelentés tervezetet január 21-én fogjuk megvitatni, a módosítók benyújtási határideje 28-a, 12 óra, és a módosítókat 23-án már februárban fogjuk megtárgyalni, az ITRE bizottsági szavazás pedig április 14-én lesz, a plenáris szavazás pedig májusban. Ez tehát az időterv az Európai Energiabiztonsági Stratégia dossziéhoz. Na most három perc szünetet kell, hogy elrendeljek, mert biztosunk ö, ö, már útban van, de még körülbelül ennyi időre lesz szükség, hogy ideérjen a teremhez.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 Yeah. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, it is not... Kedves hölgyeim és uraim, még nem kezdtük meg a karácsonyi fogadást, úgyhogy folytatjuk inkább az ülést. Kedves kollégák, to make it. Uh, ladies and gentlemen, after tremendous hearings in our committee, Kedves kollégák, a híres, hírhet meghallgatások után most a strukturális párbeszéd következik az Európai Bizottsággal. Az első a sorban az energia és klíma biztos, ez a sorrend energia és klíma, nem klíma és energia. Elnézést, ez így van. Kicsit megváltoztatom a portfólióját, biztos úr, ha nem bánja. Na hát nézzük csak, mi is az, ami nagyon fontos és említésre méltó számunkra. A mai eszmet csere a strukturális párbeszéd részét képezi, amelyet a bizottság és a parlament közötti keretmegállapodásban fektettünk le. Ennek a fő célja az energiaprioritások megvitatása és az Európai Bizottság munkaprogramjának a megismerése, de közben ne felejtsük el a klímacsomagot sem, hiszen felelősök vagyunk azért, hogy a két témát egymással összefüggésben kezeljük, főleg azért, mert a Lima COP20 már három napja megkezdődött. és néhányan a szakbizottság tagjai közül el is látogatnak Limába, úgyhogy ez egy nagyon fontos látogatás. Nos, most mind a két témában felelős a biztos energia és klíma területén, úgyhogy bármilyen kérdést fel lehet itt tenni. Ez az Európai Bizottság történelmében az első alkalom, hogy ezt a két szakterületet egy portfólió alá veszik, és ez talán még kifejezetten hasznos is lehet. Hogyha megengedik, akkor Miguel Arias Kanyetét arra kérem meg, hogy tartsa meg a bevezetőjét, és tartsa meg előadását a szakbizottság tagjai számára és a vendégek számára. Tessék! Muchas gracias, president. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Jerzy, anyanyelvemem kezdem, de a bizottságban majd angolul beszélek, de ha most megegedik, akkor spanyolul fogok beszélni. Én mindent értek, mondja az elnök, de hát ő minden nyelven mindent ért. Jó napot kívánok mindenkinek! Számomra nagy megtiszteltetés, hogy eljöhettem ide önök elé, mint éghajlat és energiapolitikáért felelős biztos, vagy ahogy Buzek úr mondta, energiapolitikáért és éghajlatpolitikáért felelős biztos. A meghallgatás alkalmával elköteleztem magam, hogy szoros párbeszédet folytatok önökkel. A bizottság munkaprogramjának elfogadása előtt fontosnak éreztem, hogy eljöjjek ide. Tisztelt képviselők, ma különösen érezhető, hogy az EU energiapolitikája olyan prioritás, amely szorosan kapcsolódik a polgárok jólétéhez, illetve Európa prosperitásához prosperálásához. Az, a bizottság elnöke úgy véli, hogy egy ellenálló energiapolitika Európában ennek a bizottságnak az egyik legfőbb prioritása lesz. Az Energia Unió javaslata, amit a jövő év elején fogunk benyújtani, egy nagyon nagyra törő javaslat lesz, és új etapot jelent ez majd az európai integráció történetében. Több Európa ezen a területen a megfelelő válasz a számos jelenlegi kihívásra. Sefcovics alelnök úr ennek a kérdésnek a koordinátora. Neki az a célja, hogy megfelelő versenyképességet érjenek el a vállalataink, tehát, hogy el elfogadható áru legyen az energia a családok és a vállalatok számára versenytársaikhoz képest. Aztán nagyon fontos a belső és külső biztonsága az energia útvonalának, illetve az ellátás biztonságára is gondol, mint célkitűzés, tehát így jobban lehet majd szállítót választani. Nagyon fontos az is, hogy a jövő generációi, gen, generációival szolidárisak legyünk. Tisztelt képviselők! Sefcovics úr azt mondta, hogy öt pillére lesz az Energiauniónak az első, az ellátás biztonsága, szolidaritás és a biztonság és a bizalom érdekében. Az energiapiac megvalósítása. Harmadik. A kereslet megnövelése, illetve az energia az energiával való takarékosság, illetve nagyon fontos még a kutatás és fejlesztés. Az energetikai belső piacnak nyitottnak kell lenni, illetve versenyképesnek. Egyértelmű szabályok kellenek, amelyeket alkalmazna, illetve nagyon fontos, hogy fizikailag összekötetések legyenek. A célja az, hogy a a fragmentált energia piac akadályain túllépjünk. Az elmúlt években a jogszabályi háttérrel sikerült előbbre jutnunk. Garantálnunk kell, hogy a létező szabályokat megfelelően lehessen alkalmazni. Mert így új javaslatokat tudunk előterjeszteni, okosan és hatékonyan. A tanács többször is elmondta, hogy a harmadik energiacsomagnak 2004, 2014 végén kell megszületnie minden tagállamnak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt be kell tartania az energiával kapcsolatos jogszabályokat, ezeket át kell venni, át kell emelni a tagállami joganyagba függetlenül attól, hogy itt energiahatékonyságról, energia megtakarításról, vagy másról van-e szó. Tehát garantálni kell, hogy a közösségi joganyag valóban alkalmazott legyen, tehát fontos, hogy az összes tagállam ugyanannyira, vagyis teljes mértékben betartsák a közösségi jogszabályokat. Ehhez el kell érni azt, hogy az energiapiacon megvalósuljanak európai szinten az összekapcsolódások. Az elmúlt években itt komoly előrelépés történt, különösen a közérdekű projektek kiválasztása óta. 2048 ilyen projekt van, ebből 72 elég érett már ahhoz, hogy 2017-ben ezeket le lehessen zárni. A múlt héten elfogadott Juncker terv ebből a szempontból jó hír, és ezt az európai látásmódot erősíti meg. Kitűnő alkalom ez arra, hogy az energetikai, infra, energetikai infrastruktúrába való beruházásokat felgyorsítsuk, akár új köz, európai érdekű projekteket is megvalósíthatunk, hogy a 10%-os összekapcsolódási célkitűzést elérjük 2020-ban, vagy a 15%-ot 2030-ban, avagy elérjük azt, hogy kevésbé legyünk függőek a földgáztól, a, kül, a külső forrásba érkező földgáztól. Rövidesen a bizottság majd kiad egy nyilatkozatot arról, hogy hogyan lehet ezeket a célkitűzéseket a lehető legmegfelelőbben elérni, és ezért Folyamatos párbeszédet tartok majd ezzel a szakbizottságban. Ami a beruházási csomagot illeti, nem csak az infrastruktúrákba van szándékunk befektetni, hanem a megújuló energiaforrások területén is komoly fejlesztésekre van szükség, illetve az energiahatékonyságban és kutatásfejlesztésben. Ezek az alapvető pillérei annak, hogy a kibocsátás csökkentést, mint célkötözést el tudjuk érni. Tisztelt képviselők! A versenyképesség és az ellátás biztonsága nagyon fontos részei, kulcs részei az energiabiztonságnak. Gyakorlatilag itt egy érem két oldaláról van szó, amelyek egymást erősítik, erősíthetik, hogyha megfelelően fenntartható rendszert dolgozunk ki, és ez igaz az éghajlatra, illetve az éghajlatpolitikára és az energiapolitikára is. Ez új politikai és gazdasági lendületet adhat Európának a klíma és energia politiká, a klíma és energia politikáról szóló 2030-as terv úgy érzem, hogy megfelelő irányba indul. Mindenki ismeri ennek, ezeknek a célkitűzéseit, a kibocsátatok 40%-os csökkentése, az ég, a megújuló energiaforrások megnövelése, koordinált fellépés, integrált fellépés európai szinten. Ehhez olyan igazgatási rendszer kell, amelynek egy, egyik, egy részről a tagállami fellépés képezi az alapját, másrésztről az európai fellépés rugalmasságra van szükség, hogy a tagállamok szabadon kiválaszthassák az energiamixüket. El kell gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt úgy megvalósítani, hogy megfelelően tervezhető és ellenőrizhető legyen a rendszer. A lehető leghamarabb szeretnénk haladni ebben a tér, ezen a területen, és már a jövő év első felében szeretnénk ezzel kapcsolatban egy javaslattal élni. Nagyon fontos a szintelenítés is. Számunkra és az ipar számára úgy vélem, hogy ez egy igazi lehetőség, a gazdasági növekedést is lehet ezzel biztosítani, hogyha okosan lépünk fel. Az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásával való kereskedelem véleményem szerint nagyon nagyban kötődik az ipari fenntarthatósághoz. Az iparnak meg az ipart föl kell ruházni azokkal a lehetőségekkel, hogy a hogy a célkitűzéseinket a, az energia, illetve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatban e, teljesíteni tudjuk. Ezt a rendszert kell tehát, amely már létezik, kell megerősíteni. Nos, szeretnék szeretném, hogyha az ezzel kapcsolatos Stability Reserve-et minden hamarabb föl tudnánk állítani, illetve még a nyár előtt meg kéne reformálni az ETS-t, a kibocsátás kereskedelmi rendszert. Ez mindenképpen jót tesz az iparnak, és ezzel követni tudjuk az Európa, a tanács ezzel kapcsolatos ajánlásait. Nos, előzetesen, természetesen fölveszem önökkel majd a kapcsolatot, és azt hiszem, hogy ez megvalósul, ez, az, ez a, ezt a Stability Reserve-et föl tudjuk állítani, az nagyon jót tesz majd az iparnak is. Úgy gondolom, hogy egy nagyon részletes hatástanulmányt kell kialakítani, ez a jövő évre vonatkozó munka, tehát az ETS-t kell, az ETS hatását kell elemezni. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó hatását elemezzük, földfelhasználás, termőföldfelhasználás, stb. stb. Ez ezt elkezdjük ezt a munkát, de ki nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz végletve, melyik más ágazatokra lesz majd még hatásra. A nyár előtt egy konferenciát szeretnénk szervezni, hogy megvizsgáljuk, hogy a kibocsátás csökkentést hogyan lehet elérni a különböző ágazatok bevonásával. Tehát egy-egy ágazatnak mi a szerepe abban, hogy ezt a kibocsátás csökkentést megvalósítsuk azt gondolom, hogy párbeszédet kell kialakítani a szóban forgó ágazattal mindig. Ez a kulcs annak, hogy sikeres lehessen egy, egy ilyen program, illetve egy ilyen célkitűzés. Tehát egy magas szintű konferenciát fogunk tartani, amelyben természetesen számítunk a parlamentre, parlamentre és a szakbizottságra, a képviselőkre. Azt fogjuk megtárgyalni, hogy mi az utó élete a kibocsátás csökkentési célkitűzéseinknek, ennek milyen más hatásai vannak, azt hiszem, hogy ez a legjobb munkamódszer, ha így járunk el. Az európai ipar, az európai családok nagyban függnek az import energiától. A, a általunk fogyasztott energia több mint felét importáljuk, és hogy azt a célt tűzzük ki, hogy csökkentjük függőségünket, az egyfajta lehetőséget kínál a munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre. Diversifikálni kell fogyasztásunkat, és jobban kell fogyasztanunk. Szakpolitikánk egyik alap pillére ez, a legolcsóbb energia az, amit föl sem használunk. hogyha 1%-kal kevesebb energiát fogyasztunk, az azt jelenti, hogy 2-3%-kal kevesebb energiát kell importálni. Hogyha elérjük az energia megtakarítási célkitűzésünket, hatékonysági célkitűzésünket, akkor 2030-ra akár 23%-kal is kevesebb energiát kell importálnunk. Fontos célkitűzések ezek. A 2015-2017-es harmadik munkaprogramot rövidesen véglegesítjük, aztán egy irányelv születik majd a 2015-ös év első fél évében is. Ez lehetővé teszi az európai családok számára, hogy megtakarítsák az energiaköltségeik egy részét, és az ipar számára pedig lehetővé teszi azt, hogy ezt az összeget innovációra költhessék. Fontosnak tartom, hogy megfelelően kommunikáljuk ezeket a terveket, stratégiákat, hiszen arról van itt szó, hogy az Európai Unió nem beavatkozni akar, hanem javítani akarja az emberek életminőségét. Azt hiszem, hogy ebben a kommunikációs munkában a képviselőknek, önöknek is fontos szerepe lehet. Az elmúlt kampányban, a választási, európai parlamenti választási kampányban voltak olyanok, akik az ekodizájn vagy ökodizájn irányelvet kifigurázták, pedig azt hiszem, hogy ez az energia megtakarítás egyik legfőbb eszköze. Nagyon sok olyan termék van, amely a hatája alá, ennek az irányelvnek a hatája alá tartozik, és amely hihetetlen energiahatékonysággal rendelkezik, a fogyasztók számára sem elhanyag, elhanyagolható ennek a hatása. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, jó lenne, hogy az Európai Uniónak vezető szerepe lenne a világon. A foszilis energiaforrások még mindig a szerepe még mindig nagyon komoly Európában. Azt hiszem, hogy mindenképpen a megújuló energiaforrásokra lehet számítani, amikor szeretnénk elérni a diversifikációt, és ne felejtjük el, hogy ez a szektor több millió embernek ad munkát Európában. Intelligens hálózatokra van szükség, összekapcsolódásra, illetve megfelelő tárolási lehetőségekre. De az összes lehetséges energiaforrást föl kell használni, a megújuló energiaforrásokat is, azt hiszem, hogy európai körben lehet csak a megújuló energiaforrások felhasználását megfelelően támogatni, ezért nem sokára egy ezzel kapcsolatos javaslatot is meg fogunk fogalmazni. Ami az energiabiztonság külső dimenzióját illeti, nagyon fontos, hogy ezt megfelelően koordináljuk az Európai Unióba. Az úgynevezett Winter Package jó példa, megoldottuk az ezévi déli energiaellátást, és nagyon jó ez mind, mindenik résztvevő félnek, hiszen a kölcsönös bizalmat erősíti. Energiapolitikán külső dimenziója alapvető eleme lesz majd az energiauniónak. Mindent megteszünk azért, hogy diversifikáljunk, külső ellátóinkat is, vagy beszállítóinkat is, és ez nagyon fontos, hogy minden európai prioritásnak tar tartsa. Biztos vagyok abban, hogy Szaudargas úr európai energiabiztonsági stratégiáról szóló munkája is alapvető fontosságú lesz majd ebben a témában. Jövőben részletesebben is tudunk majd erről egyeztetni. Tisztelt elnök úr, végezetül hadd utaljak arra, hogy az orosz hatóságok úgy döntöttek, hogy a déli áramlat projektet elvetik. Ezt a kérdést részletesen fogjuk majd elemizni, elemezni. Először azt hiszem, hogy az ellátás biztonságát kell megoldani Európa középső és délkeleti részén az európai földgáz rendszerbe kell őket teljes mértékben bekapcsolni. Ez intenzív munkát igényel a déli folyosom. Tisztelt képviselők, számítok önökre az elkövetkező időkben és önök is számíthatnak rám az együtt dolgozásban. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Commission. Köszönjük szépen, biztos úr. A klímaügyi és energiabiztonsági fellépésről kifejtett gondolatait. Most pedig a koordinátoroknak adok szót, a politikai frakciók koordinátorainak. Kresnyen és Ganszkráninc kap most szót. Gracias, señor Cañete. That's the extent of my Spanish. Ennyi tudok spanyolul, muchas gracias. Még egy pár további szót is talán, de engedjék meg, hogy angolul folytassam, amit ön kiválóan ért. Nagyon izgalmas és széles látókörű a program, amelyet bemutatott. Tyson asszonyjal volt nemrég egy egyeztetésünk, és Szervalus úr jelentését is megbizottuk az energiállátás biztonságáról. És ez a kettős cél, amelyről ön is beszél, minden országban másképp csapódik le. Lettországban, Svédországhoz hasonlóan 33%-os a megújuló energia hordozók aránya, és 66% az orosz függőség. Tehát gyakorlatilag a gáz, földgáz 100%-át Oroszországtól importáljuk. Tehát az én hazám paradoxon, mert egyfelől nagyon zöld, és mégis nagyon függő. Más tagállamok, mint például Lengyelországban már más a helyzet, ők nem annyira zöldek talán, hiszen ö, korán sem olyan magas a zöld energiahordozó aránya a mixben, de bár foszilis energiahordozókat ö, használnak, de nekik is a földgázuk 60%-a Oroszországból származik, ugyanakkor saját szénkészletekkel rendelkezik, ami ugyan nem környezetbarát dolog, de legalább nem teljesen kiszolgáltatott. Franciaországban megint csak teljesen más a helyzet. Hatalmas, meg Lengyelországban is palagáz tartalékok vannak. A franciák még nem akarják ezt eh, kiaknázni, a lengyelek tervezik ezt, de még nem engedélyezték ezt maguknak. Ha az ellátás biztonságáról beszélünk, akkor tehát hogyan lehet ezeket az óriási különbségeket kiegyensúlyozni, hogy csökkenteni akarjuk általában az importok mennyiségét, szeretnénk azt, hogy az iparunk eh, versenyképes árakon termeljen, és közben el akarjuk érni a környezeti céljainkat is. Ugyanis az egyik, egyes tagállamok érdekei szöges ellentétben állnak egymással. Ebben a bizottságban az utóbbi öt év során a klíma vonatkozással foglalkoztunk nagyon sokat, és ezt nem is vitatom, hogy fontos. De ha most az ellátás biztonságáról beszélünk, akkor teljesen ellentétes következtetésekre kell, hogy jussunk. Az energia igény, az, a költségek és a rövid és hosszú távú tervezés tekintetében. A megújuló energiaforrások nagyszerűek, mondom, nálunk 33%-os az arányuk. Ezzel együtt mi ezekből képtelenek lennénk fedezni teljes energiaellátásunkat. Mikán képviselők abszolút az SZSD frakcióból, köszönöm, üdvözlöm biztos úr! Én román vagyok, és szerintem a román legalább olyan szép, mint a spanyol nyelv, úgyhogy én is saját anyanyelvemben beszélek. Tehát minden reakcióját értettem, hallottam. Ön gyorsan próbál reagálni erre a dossziéra, amelyet részben maga alkotott, és a kritikák, amelyekkel a bizottságot illették, hogy túl bürokratikus és késedelmesen lép, továbbra is érvényesek. Szerintem egy sokkal konkrétabb cselekvési tervre lenne szükség, egy sokkal hatékonyabb energiahatékonysági elképzelésre, a fogyasztás radikális, de észszerű csökkentésére, és főleg a klimatizáció és a fűtés kérdésének külön kezelésére. Az energiahatékonyságról szóló irányelvben felvetett problémák nagyon sürgős problémák, sürgősen megoldandó problémák, mert az energia számlák folyamatosan nőnek, a fogyasztók számára. Amióta az irányelvet elfogadtuk, folyamatos a párbeszéd az energia árról, és folyamatosan nőnek ezek az árak. És ö, a de, de climat deplinite. În același timp, uh, uh, cred... Uh, Ugyanakkor a környezeti hatásai az energiatermelésnek ugyancsak nem csökkenek. A beruházások a kutatásba kapcsán ön többször elmondta, hogy Európában kevesebb autót kéne talán vásárolni, és ez most végül is elkezdődött, mert az elektromos autók ugyan már léteznek, de még nagy mennyiségben nem megoldott ezeknek a gyártása és vétele főleg, és a megújuló energiaforrások még nem érik el azt az arányt, amelyel ki lehetne váltani a régieket. Tehát a napelemek és a szél erőművek által termelt energiák ára magas, túl magas. Ezek még luxus terméknek minősülnek, és ugyan a kutatás ezeknek az árát folyamatosan, de lassan csökkenti, még nem versenyképesek, és még nem kezelhető ez a kérdés. Tehát szükség van még a cselekvési terve, e, annál inkább, mivel ez a helyzet, és mindannyian érdekeltek vagyunk a gyors megoldás. Most az ECR frakció nevében Bárk kollégának adok szót. Én is anyanyelvemen kívánok felszólalni, vagyis bolgár nyelven. Tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr! Köszönöm eh, biztos úrnak a bevezető előadást, és visszatérnék az önáltal is említett problémára, az orosz állam és Putyin árpolitikájára. Az Európai Parlamentben a bolgár kollégák a déli áramlattal kapcsolatban elmondták, hogy Oroszország nem megbízható partner Európa számára, és köszönöm, hogy ön is prioritásként említi az energiaellátás biztonságát, stabilitását. De ebben a kontextusban az a kérdésem, hogy van-e a parlamentnek, az Európai Bizottságnak stratégiája arra, hogy kiváltsa a meg nem valósuló projekt által kieső energia áramlást, mit gondolnak a déli áramlat projekt elvetéséről, hatásairól, mert jelenleg Sefkovics biztos kollégája is tudja, hogy ennek komoly hatásai lehetnek. Ha Putyin úgy döntene, hogy Törökország felé vezet egy vezetéket, és Bulgáriát elkerüli vagy nem kerüli, ennek mi a, a hatása az összeurópai energia mixre. Vidal kollégának adok szót. Estimado señor Köszönöm szépen, tisztelt Arias Kenyelte úr. A múlt héten Juncker úr begyújtotta a beruházási csomagot. Önnek az a cél elvileg, hogy a magán tőke ösztönzésével fellendíti majd az európai gazdaságot. Úgy, érem, úgy érzem, hogy az európai gazdaság ernyedsége nem felel meg a riválisaink dinamizmusával. Nos, nagyon sok biztos azt szeretné, hogy a saját tárcájába, ott saját tárcájánál landolna a beruházási csomag nagyja. Kérdezem, hogy a 300 milliárdos tervből mennyi jut az energiapolitikára? Tudják-e, hogy a elektromos energia számla nagysága nagyban befolyásolja, hogy mennyire vagyunk versenyképesek. Olyan energiát kell biztosítani, ami mindenki számára elérhető, a vállalkozásoknak és a családoknak is. Ezt úgy lehet elérni többek közt, hogy egy igazi energia, belső energiapiacot hozunk létre, egy egységes euro energiapiacot, de több egyéb dolgot egyéb kapcsolatrendszert is föl kell tárni. Sok minden történt már energiaügyben, de azért még sok mindent kell tenni. Ott van például az energia szigetek problematikája. Nem beszélhetünk belső piacról, vagy egységes piacról, amikor vannak olyan régiók, a balti államok, vagy az ibériai félsziget, amelyek nincsenek összekötve a kontinens többi részével ön mit tesz azért, hogy a összekapcsolódási projekteket finanszírozza. Aztán szakbizottságunk számára nagyon fontos az is, hogy a KKV-k energetikai helyzetét javítsuk. Ne feledjük, hogy az Európai Unió vállalkozásainak 99%-a KKV, és nagyon nagyban ők adják a munka erőt is, ők alkalmazzák a legtöbb alkalmazottat. Tehát a KKV-kre is koncentrálni kell. A nagy vállalatok, nagy vállalkozások felelősséggel kell, hogy bírjanak azért, hogy milyen koncesziókban vesznek részt, beszélhetünk infrastruktúrális projektekről, de ne felejtjük el, hogy az összes gazdasági ágazatban van egy főnök, arról van szó, hogy a tudás intenzív KKV közül sokan forradalmasították saját ágazatukat az innovációk útján. Ugye a nagyvállalatok szeretnek externalizálni, kiszervezni, és ez a fajta magatartás kell, hogy alkalmazkodjon az időszavához, Ugyanakkor az átláthatóság, az őszinteség eh, sem megvetendő elvek. Lenne még egy nagyon rövid kérdésem. Említette, hogy az ellátás biztonságát stabilizálni kell. Említette, hogy a South Stream, a déli áramlat eh, földgázvezetéket nem fogják megépíteni. ön erről arról besz, azért beszélt erről, hogy megnyugtasson minket, de pont ezért aggódunk. Ön szerint mindennek mi lesz a következménye? Tehát az orosz döntésnek, döntésnek milyen hatása lesz Európa számára? Köszönöm szépen. Jávor, kollega a zöldek részéről, tessé. Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. most valami teljesen mást témát vetnék fel. Tisztelt biztos úr, hogy úgy tűnik, hogy Ukrajnában, Zaporizsnyában a, a legnagyobb nukleáris erőműben eh, incidens történt. Van -e ezzel kapcsolatban információja? Azért szakbizottságot erről tudja tájékoztatni azon információkon túl, amelyet a médiából megtudhattunk. Az Európai Bizottságnak rendelkezésére áll-e bármilyen más információ lehetséges szennyezésről vagy nukleáris incidensről? Köszönöm. Köszönöm szépen. A GUE nevében López Bermeo asszony. Buenas tardes, gracias. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Kányelte úr! Szeretném megragadni az alkalmat, ezt a párbeszédet, hogy a nagy energiaintenzitású iparágak problémájáról beszéljek, ilyen például a fém megmunkáló ipar. A múlt héten Strasbourgban a plenáris ülésen beszéltünk a termi kohó kérdéséről. Nos, hasonló helyzet alakult ki sajnálatos módon az Alcoa és a Tiszen vállalatokkal Spanyolországban nagyon sok munkahelyet biztosítanak, több száz közvetlen alkalmazottjuk van, és közvetve is nagyon sok embernek adnak Asturiasban a munkát. Hogy az, e-, az európai termelés áthelyezése nagyon súlyos munkahelyi gondokat jelent, és rosszat tesz az európai ipari szövetnek is. Ne felejtjük el, hogy a bizottság alapvetően a széndiokszid kibocsátással foglalkozott eddig. Nos, úgy gondolom, hogy nem csak a környezeti hatékonyságra kell odafigyelni, hanem nagyon fontosnak tartom azt, hogy az importtermékek esetében is ugyanolyan magas standardokat fogalmazzunk meg. És nem csak erről van szó. Az, energia, az elektromos energia szektort liberalizálták, és ez azt jelenti, hogy a magán oligopóliumoknak lett, nőtt meg a hatalma, ezt ön pontosan tudja, hiszen ön is tettestárs volt ebben, amikor a, a spanyol kormányban dolgozott. Kevesek kezében koncentrálódik az erő, ezzel kapcsolatban a hatalom, ezzel kapcsolatban, és egyáltalán nem veszik figyelembe a, gaz, a gazdaság, illetve a polgárság igényeit ezért kell bezárni az ajtót az Alkoának és a Tiszernek is. Nincsenek ipari fogyasztóknak számára kialakított árszintek, és nem tudják, nem, egyszerűen nem tudják megfizetni az energiaszámlájukat. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem azt jelenti, hogy veszélyes technológiákat kell helyett alkalmazni, mint az atomenergia vagy a fracking, hanem arról van szó, hogy, a, hogy nem szabad sútba dobni az ipari alapokat, és megfelelően kell alkalmazni az energia árakat. sajnálatos módon nem győz meg minket a bizottság energetikai agendája. A nagy infrastruktúrákat úgy fogja csoportosítani majd ez az új terv, hogy kevesek kezében összpontosul a hatalom. Spanyolországban és, bizony, és az Európai Unióban is láthatunk már, milyen hatása van ennek. Azt hiszem, hogy nagyon sokan el fogják veszíteni a munkájukat, és ez tragikus lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, a Tamburano képviselő, az EFTD nevében tessék. Jó napot kívánok, biztos úr! Megköszönöm az expozéját. Néhány dologra hadd kérdezzek rá. Az Ecolabel és egyéb kérdések. A nagyon fontos az, hogy az ETS-ben, tehát a kibocsátás kereskedelemben megfelelően hatékonyak legyünk. Nyilvánvalóan fontos korrekciókat látunk majd a jövőben. Nem működik most ez a piac azért, mert spekulációs, pénzügyi spekulációs eszköz lett, és azért, mert olyan, amilyen a világpiaci helyzet. Változik a piaci helyzet egész egyszerűen ahhoz képest, mint amikor kitaláltuk a rendszert olyan helyekre összpontosítják, vagy helyezik át a kibocsátást a, a kibocsátók, ahol nincsen ETS rendszert. Lehet, hogy meglepő, de a szakbizottságunk egyik hogy, az, hogy a szakbizottságunk egyik tagja azt kérje, kéri, hogy töröljük el az ETS rendszert, és hogy carbon taxet alakítsunk ki, ahol föltöntetjük a fogyasztási cikkek szén tartalmát. Ez egyféle protekcionista intézkedés, de azt hiszem, hogy ez alapján az európai iparnak azonos esélyei lennének, mint a kívülről bejövő fogyasztási cikkeknek, és egész egyszerűen jelenleg az európai cégek nem képesek ellenállni a konkurenciának. Az NEA Olaszországban már elgondolkodott egy ilyen típusú adózáson, és nagyon szívesen beszélgetnék ön, önnel ezben a témában. Köszönöm. the, mm, speeches, all the speeches. Köszönöm szépen, miután meghallgattuk a koordinátorokat, kérem a biztos urat, hogy válaszoljon a kérdésekre, és tegye meg a megjegyzéseit. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes kérdés volt az első, nyilván a különböző tagállamok helyzete nagyon eltérő biztonság, illetve diversifikáció kérdésében. Bizonyos országokban nagyobb súlyt kapnak a megújuló energiaforrások, vannak olyan országok is, ahol nagy az összekötöttség harmadik országok energiahálózatával, valóban nagy eltérések vannak, de be kell, szerveződnünk kell, hogy, meg, hogy versenyképesebbek legyünk. Meg kell találni és föl kell építeni a szükséges összekapcsolódási pontokat Európában. Ez közösségi érdek. Integrált piacra kell törekednünk. Egy igazi, egységes, valós energiapiacra, ahol a földgáz, a kőolaj és az elektromos áram is keringhet. Nos, ez egyrészt nagyon sokba kerül, másrészt pedig a monopóliumok ellen kell fölvenni a harcot, nem szabad azt sem megengedni, hogy egy ellátóra vagy egy szolgáltatóra vagyunk kutalva, láthatjuk Ukrajna, vagy mi történik akkor, hogyha egy kéz van csak a gázcsapon. A téli időszak pokollá válhat ilyen esetben. Tehát a diversifikáció nagyon fontos, az ellátók diversifikációja. a folyékony földgáz alternatívát jelent. Ugye korábban alapvetően kizárólag a szovjet földgázra számíthatunk, azóta változott a helyzet. Egy integrált piac sokat segíthet a helyzeten. És ahhoz, hogy ezt kialakítsuk, számos dolgon kell munkálkodnunk. Egy, az infrastruktúrák, azt kell elérnünk, hogy a, a másodszorban, hogy a hálózatok interoperábilisak legyenek. A regionális együttműködésnek is működnie kell, de nem csak két-három államban vagy két-három régióban, hanem igazi integrált piacot kell elérnünk, illetve el kell érni azt is, hogy sokkal átláthatóbb legyen az árképzés. Nos, a GUE szószólója említette, hogy a monopóliumok gondot jelentenek. Vannak olyan tagállamok, ahol csak egy cég van. A gond az, hogy ezek a monopóliumok egymással nem versengnek. Ezért van szükség az egységes piacra, ahol az összes gázzal foglalkozó vállalat, vagy kőolajjal, vagy elektromos árammal foglalkozó vállalat versenytárs, és lehet, hogy egy tagállam a monopóliumban vagy oligopólium, más országban meg hét szolgáltató van, ha kialakul az európai integrált piac, ahol fizikailag is vannak összekötetések, akkor ezek versenytársak lesznek, és az árképzésben is megjelenik majd ez. Ez egy nagyon nagyra törő terv, már elkezdtük a munkálkodást, de tovább kell haladnunk. Aztán az igazgatási modellek. Fontosnak tartom itt a rugalmasság. Rugalmassági komponest nem lehet minden tagállamnak ugyanolyan célkitűzéseket megszabni, nyilván eltérő helyzetek vannak. A szocialisták szószólója, akinek megköszönöm támogatását, egész biztos majd együtt fogunk működni, hiszen nagyon fontos ebben a témában az, együttműködés, aki azt mondta, hogy intelligens munkálkodásra van szükség. Mint biztos, azt mondhatom, hogy 30 napja foglalkoznom ezzel. Nagyon érdekes egyébként ez, a, ez az egész folyamat elkezdtük a gondolkodást a bizottságban, volt a Juncker terv, gyakorlatilag az Energia Unió kérdését már lezártuk a bizottságban. Nagyon gyorsan pörögnek tehát a tengelyek. Aztán az egyik képviselő feltett egy kérdést az energiahatékonyságról. Szerintem az ezzel kapcsolatos irányelv illetve az épületek hatékonyságáról szóló irányelv jó irányelvek. Viszont az alkalmazással lehetnek gondok. És ha ezeket megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy csak 13-14 olyan tagállam van, amely, amely ezt átemelte joganyagába, aki meg is valósította ezt az irányelvet. Tehát arról van szó, hogy nem alkalmazzuk még száz százalékban ezeket az irányelveket, ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy irányelv mennyire értelmes, mennyire hatékony, tudnunk kell, vagy hatásos, tudnunk kell, hogy mi a helyzet, amikor már minden tagállam alkalmazza azt. Az energia hatékonyság irányelvet egyébként ha gondolják, lehet módosítani, csak az ezzel kapcsolatos igényeket majd annak idején, ha eljön ez a pont, ezt tovább ütsák felénk, és akkor lehet is módosítani. Tudom, hogy a parlament nagyon sokat foglalkozott ezzel, és szerintem elég jól hatásfok, jó hatásfokkal működne ez az irányelv, hogyha azt alkalmaznák. Barakov úr feltett egy kérdést arról, hogy Putyin úr legutóbbi húzása után a South Stream elvetése után mit kell tennünk. Ugye ez egy oldalú döntést, természetesen tudomásul vesszük, és ki fogjuk értékelni a helyzetet. A bizottság mindig is azt mondta, hogy a déli áramlat nem növeli az európai ellátás biztonságát. Csupán egy új útvonalról van szó. Tehát egy eltérő útvonalról van szó, de nincs arról szó, hogy lenne egy új szolgáltatónk, vagy egy új ellátást biztosítunk. Nagyon fontos az, hogy a déli áramlatot úgy hozzák létre, hogy az megfelel a hogy az megfelel az európai jogszabályoknak, tehát a szabad hozzáférésnek, illetve a pályázati kiírás, kiírásoknak, stb. stb. Hát mi a helyzet? Azt hallottuk, hogy a projekt kapcsolatban nem fogadja el Oroszország a közösségi jogot, Hogyha ezt elfogadná a Putyin, akkor mehetne tovább a projekt. De az orosz kormány a teljes harmadik energetikai csomagot megkérdőjelezi. És hogyha nem jön létre a déli áramlat, akkor hogyan lehet egyáltalán garantálni az ellátás biztonságát Európa délkeleti részén, illetve Közép- és Kelet-Európában. Európának mindent meg kell tenni azért, hogy ezeket az országokat, régiókat bevonja a létező hálózatokban. Vannak erre projektjeink, például Bulgária és Románia, vagy Bulgária és Görögország összekötése, vagy a középső folyosó kialakítása Romániában. Tehát komoly munka vár még ránk ebben a témában. Amerikai kollégáinkkal egyébként éppen most folytattunk egy egyeztetést hasonló témában, és rövidesen munkához is látunk, hogy megoldjuk ezt a problémát. Vidál úr egy olyan témát vetett fel, ami az összekapcsolódásokhoz kapcsolódik, tehát hogy érjük el a 2020-as, 2030-as 10, illetve 15 százalékos cégkütőzéseket, erről majd kiadunk egy közleményt. A Juncker terv jó részét szeretnénk infrastruktúrákra felhasználni, tehát összekapcsolódási pontokra, ha megnézik a Juncker tervet, akkor egyik prioritás a megújuló energiaforrások, a másik az összekapcsolódások kérdés, és a harmadik pedig az energiahatékonyság. Egyébként az energia Egyébként az infrastruktúrális projekteknél, infrastruktúrális projektek nagy munkaigényűek, tehát ennek komoly hatása lesz a munkahelyteremtésre. pontosabban az energia hatékonyság kérdésére igaz ez, tehát hogy azonnal jelentkezik már a munkahely teremtési vetület, mert hogy az infrastruktúrák esetében nagyon nagy az átfutás, pályázat, jogszabályi háttér, vizsgálat, stb. stb. Tehát ez egy elég lassú folyamat. Fontosnak tartom azt, hogy a KKV-k is finanszírozáshoz jutnak majd a Juncker terv révén. A 315 milliárdból 75 millió a KKV-kat illeti majd, ha ö, sikerül ezt ö, megfelelően megpályázniuk. Nos, nem, hogy ö, el kell még mondanom azt, hogy ö, ezzel a, ezzel a finanszírozással nem fogunk nagy tenger alatti projekteket, gázvezeték projekteket kidolgozni, de például az európai fűtéshálózatot nagyon nagy mértékben lehet majd fejleszteni. Milyen információnk van az ukrajnai incidensről? Jelenleg az Euratomtól kaptunk tájékoztatás. A hármas egység transformátora ö, szenvedett hibákat, a reaktor a reaktor nem szenvedett károkat, és december 7-én ismételten munkába áll a reaktor. A radioaktivitás szintje nem nőtt meg, az EUR-DEP vizsgálja ezt, tehát a radioaktivitási szintet ez a regiszter tartalmazza, és az ekkuri sem jelzett, az sem indult be, amikor atom baleset következik be, akkor ez a rendszer aktiválódik, tehát semmiféle veszély helyzetről nincs szó, tehát nincs veszélyhelyzet, nincs sürgősségi helyzet, az INES rendszerben nullás szintet kapott ez az incidens, vagy nullás fokozatot, és ezzel kapcsolatban megjelenik majd egy jelentés is. Tehát a bizottsági a bizottság forrásai alapján ezt tudjuk elmondani erről az incidensről. López Berbeu úr a piaci kompetencia kérdését vetette fel, és az intenzív iparágakról tett fel kérdést. Tegnap egyébként pont volt egy ilyen ülésem, egyet tettem ezekkel a iparágakkal, elmondták aggájaikat. Európai szinten, rövid távon azt tudjuk tenni, hogy figyelembe vesszük őket, ezeket az iparágakat. amikor az energia árak kialakítása folyik. Tehát amikor hogyha minél több a minél több szolgáltató van európai szinten, annál jobban lehet ezzel operálni, és annál jobban ö, alakulnak, vagy a, a, ilyen iparágak számára annál kedvezőben alakulnak majd az energiaárak. Mindehez tehát meg kell valósítani a belső piacot, energetikai belső piacot, hogyha a versenyjogot maradéktalanul betartaná az EU, betartanak az EU tagállamai, akkor sokkal jobb feltételekkel lehetne megoldani például a szerződések odaítélét is. Itt, de ez külön téma, erre már egy más alkalommal visszatérünk. Hogyan érhetjük el azt, hogy kevésbé legyen szénintenzív a gazdaságunk? A Carbon Tax-nál egy sokkal fejlettebb rendszer dolgoztunk ki, az ETS-re gondolok. Az ETS-nek az az előnye, hogy a Security Reserve rendszer működni fog, és kevésbé lesz torzított a verseny, mint a Carbon Tax esetében lenne. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr. Most pedig Peterle kollégának adok szót. Elkezdjük tehát a következő körét a kérdéseknek és válaszoknak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Kányéte biztos úrnak, nem Peterle, hanem Federle urat halljuk. Egy kicsit aggasztanak azok a plegykák, plegykák amelyek Juncker úgynevezett kill és review listjéről szólnak, bármik is legyenek ezek. A lég levegővédelmi csomag kapcsán pedig egyes plegykák azt mondják, hogy ezt akár el is törölhetik jövő héten, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha a parlamentet is meghallgatnák ebben, különösen, hogyha az MCP is érintetik, amelyen én dolgozom. Itt tehát szeretnénk tudni, hogy <clears throat> folytathatjuk ezt a munkát, vagy álljunk le vele. És nem érdekes a környezet és az egészség. A 2030-as célak tekintetében szeretném tudni, hogy mikor várhatók jogalkotási javaslatok a bizottságtól jövőre, és hogyan tervezik végrehajtani a kitűzött célok hoz vezető lépéseket, amelyeket egyébként a tanács is elvileg ugye már aláírt. Tehát szeretnénk konkrétabban látni. Köszönöm szépen. Uh, Mi is köszönjük, Blemtasszony. Van Blemtasszony. Van Brent javítja az elnököt a felszólaló. Biztos úr, nagyon specifikus kérdéseim lennének bevezetőjében említette, hogy a következő évet arra fogja felhasználni, hogy hatás tanulmányokat végeztessen az ETS-en kívüli területekről. A limai konferencia már elkezdődött, és a Párizsra való felkészülés is. És nekünk Európai Unióként vezető szerepet kéne vállalnunk a felelősségvállalás tekintetében ezeken a világkonferenciákon, és ez erősíti majd a tárgyaló pozíciónkat a világ többi régiójával szemben. Ha pedig ez a helyzet, akkor nagyon fontos lenne konkrét célokat kijelölni, az ETS és nem ETS ágazatok tekintetében is kijelölni, mint például a közlekedés, és ezzel ne töltsünk túl sok időt. Jó, lehet, hogy szükségesek a hatástanulmányok, a bizottság dönti el, hogy merőre van, mennyire van szükség, de lehetőleg gyorsan. A, ugyancsak klíma vonatkozású kérdés, Lima és Párizs vonatkozású, minden, nem minden tagállam teljesítette vállalásait a tekintetben, hogy a zöld klíma alapba befizetnek. Ausztria, és Belgium például nem. Ez pedig szégyenletes dolog, ez gyengíti a pozíciójunkat hogyha úgy kell mennünk tárgyalni, hogy látják, hogy nem egységesek vagyunk. Ráadásul ezek ugye fejlett és gazdag országok, és nem teljesítik vállalásaikat. Biztos úr, mit tesz majd ezekkel a tagállamokkal szemben, amelyek vállaltak valamit, ugyanakkor nem felelnek meg környezeti befizetési vállalásaiknak, hogyan lehet ez, erre rászorítani például Ausztriát és Belgiumot, hogy minél hamarabb lépjenek? Köszönöm, ennyit akartam kérdezni. Köszönjük. Fembremt asszony. Kilton Darling asszonynak adok szót. Um, and thank you very much. Köszönöm szépen. És a bevezetőt is, biztos úr a széntelenítése a gazdaságnak szerintünk is nagyon fontos. Jó lenne tudni, hogy az új bizottság hogyan tervezi ezeket a kötelezettségvállalásokat teljesíteni a Cancúni tanácskozás óta. Még nem sok jelét láttuk az előkészítésnek. És ugye a költséghatékonyság is cél. A szénelnyeletés, mint egy kiemelt ágazat nem, hogy az élen járnánk, hanem elmaradtunk a e tekintetben. Több tízezer munkahely függ nálunk a szénelnyeletés opciójától körzetemben, úgyhogy nagyon érdekelne minket, mi történik. Az északi tengernek nyilván stratégiai szerepe van az elnyeletési stratégiában. Érdekelne ezért, hogy a CCS szereplők az Energia Unió várhatóan nem sikerülő jövő évre kitűzött terveivel együtt mennyire elkötelezettek az új projektek mellett. Köszönjük. Now is... Köszönöm, most pedig túl Turmesnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönöm biztos úr, hogy ilyen átfogó bevezetőt tartott arról, hogy mit tervez. Én szeretném ezt az energiabiztonsági vitát egy más aspektusban megvilágítani. Nem osztom Collins képviselő elemzését, nem az energiaellátásról e, van szó, hanem a fűtési rendszerekről. A probléma Kelet-Európában eh, Putinnal az, hogy az emberek lehet, hogy fáznak a házukban, és a központi eh, rend, eh, fűtési rendszer nem lehet átállítani biomasszára. A három balti államban, ami történik, az elmúlt öt évben három balti ország nem tudott megállapodni egy közös energiaterminálban. Éveket elvesztegettek ezzel, csak megnyitották meg a litván energiaterminált. Úgyhogy ezeket a problémákat ebből a szempontból is vizsgálni kell. Emellett Ön azt mondta, hogy Európa első helyen kell, hogy legyen a megújuló energiaforrásokban. Ez helyes, a megújuló energiaforrásokat össze kell eh, kapcsolni az energiabiztonsággal. Az egyetlen ország, eh, amely az energiafüggőségét csökkentett az elmúlt tíz évben, ez Portugália. Eh, eddig 93, vagy 10 éve 93% volt, most 80%. Miért? Mert a megújuló energiaforrásokra helyezte a hangsúlyt. A két dolog tehát összefügg. Amit azonban nem e, említettek meg, az az exportipar. Még mindig vezető szerepet játszunk a szélenergiában. Az IEA a múlt évi jelentésében azt mondta, hogy globális szinten a legnagyobb beruházások a szélenergiába, illetve az apálydagály energiába lesznek. Mit, és, és a fotovoltaikába lesznek. A kínai pénzügyi dömping, amely az amerikai finanszírozással áll versenyben, nagy veszélyt jelent számunkra. Tavaly 750 millió eurós hitelt nyújtottak a azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy a új generáció, PV generációnak Európában is legyen esélye, és ezt véleményem szerint össze kellene kapcsolni az Európai Uniós beruházási tervvel, hogy és nagyon fontos, hogy Európában a fotovoltaika tehát eh, nem tudjuk 20%-ra emelni, amikor, mi, amikor vezető szerepet játszunk fejlesztésekben, műszaki területen. Ez akkor nem megfelelő a politikánk. Köszönöm szépen, nagyon érdekesek a kérdések, mondja az elnök, de kérem, hogy két percben szóljanak hozzá, ne, négy percben, ha lehet, mert még 11-en szeretnének hozzászólni. Kofort képviselő. Köszönöm, elnök úr. Röviden. Köszönöm a biztos úrnak. Először is, amit az energia dilemma megoldását illeti biztonság, eh, megfizethetőség, környezetvédelem, klíma. Eh, első helyen kell legyünk ebben, ehhez zöld energiauniót kell építenünk. Azt gondolom, hogy erre kell koncentrálnunk. Az energia eh, technológia kutatás fejlesztés elengedhetetlen, de a rendszerek kérdését is fel kell vetnünk. Mit gondol a új fűtőrendszerekről, eh, vagy központi rendszerekről a Tudjuk, hogy a hő energia nagyon fontos lehet, a hő nagyon fontos energiaforrás, és ez segíthet abban, hogy a költségeket csökkentsük, hatékonyabbak legyünk. Egy kicsit szeretem volna kitérni a zöld ösvényre is. A meglévő infrastruktúra, a meglévő gerinchálózatok, itt nagyon sok dolog van, ami a piachoz való hozzáférést akadályozza. Az Európai Bizottság ezen a területen mit kíván tenni rövid távon? Az öko-design irányelv és címkézés, ez nagyon fontos, amit ezzel kapcsolatban elmondott. Az ipari termékek dizájnja is említendő. Végül azt hiszem, hogy az épületek kérdését is felvetette, hogy fel kell vetni ezen a területen fontos a gyors előrelépés. Itt az energiahatékonysági irányelvvel kapcsolatban az épületek működtetőinek is vannak kötelességei, elkötelezettségei. Köszönöm szépen, Bélkonon asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kányete úrnak. Nagyon örülök, hogy lehetőségünk nyílik az eszmecserére, mielőtt döntést hoz a munkaprogramjával kapcsolatban. Én a 2030-as kerettel kapcsolatban, illetve a klímas energiapolitikával és az ILUC irányelvvel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. Jó kereteket szabtunk meg a jövőre, de még nem biztos, hogy a közlekedésben a megújuló energiákkal kapcsolatos célkitűzések lesznek-e. Tudjuk, hogy ez a mandátum az alapvető oka volt az ILUC vitának, nagyon nagy probléma most az, hogy a vita ugyan folyik az állók irányelvről a parlamentben, ezzel egy időben azonban a... nincsen, ez nem kapcsolódik a 2030-as kerethez és az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotáshoz. Megígértük, és ez az egyik prioritása a bizottságnak, hogy jobb jogalkotást valósít meg. Ezzel egy időben jobb, több beruházást szeretnénk Európában. Azok a cégek, amelyek zöld növekedésbe szeretnének beruházni, azoknak stabil beruházási környezetre van szükségük, és egy kicsit messzebbre kell tekintenünk, mint egy pár évre. Azt hiszem tehát, hogy az állók irányelvel kapcsolatban szeretném kérdezni a véleményét. Köszönöm. Herbert Raj következik. Biztos úr, nagy megelégedéssel hallottam, hogy nem akarnak újabb és újabb javaslatokat tenni, hanem egyszerűen meg szeretnék nézni először is, hogy a meglévő jogszabályokat végrehajtják-e. És ezt azzal egészíteném ki, hogy meg kellene nézni, hogy ezeknek milyen hatásuk volt. Ön azt is mondta, hogy a versenyképesség fontos szempont, és hogy az ipar és az, ebben az energia árak is fontos szerepet játszanak, de aztán utána hosszan fejtegette a klímapolitikai fe, ö, intézkedéseket, megújuló energiaforrások, energiahatékosság, stb. Nem gondolja-e, hogy végig kellene gondolni azt is, hogy a politikai eh, határozatok az európai eh, iparban akár hátrányosak is lehetnek, magasabb árakhoz vezetnek például, eh, és ezzel az ipar versenyképességének ártunk. És az egyes energiaforrásokat, amelyek Európában léteznek, ezeket jobban figyelembe kell vennünk, legyen szó gázról, szénről, ezeket vegyük figyelembe, ne tiltsuk meg egyből. Lehet-e hatékonyan a megújuló energiaforrásokat kiépíteni. Nem kapcsolódik-e ehhez túl nagy költség, nem túl nagy erőfeszítése ezeket kiépíteni, nem túl költséges-e ez? Aztán az ökodizájn irányelvről is beszélt. Azt hallottam, hogy Juncker és Timmermans azzal a feladattal ruházták fel saját magukat, hogy a szabályozást jobban megvizsgálják, megnézik, hogy erre valóban szükség van-e. Nem gondolja-e, hogy az ökodizájn irányelvet is ilyen szempontból felül kellene vizsgálni, mint ahogy minden jogszabályt. Köszönöm szépen, Szorinyó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr. Ez egy úgynevezett strukturált párbeszéd, amit folytatunk, és az ön beszéde is egy strukturált programról szólt. Remélem, hogy 22 nyelvre lefordítják azt, amit most mondott, mert nagyon fontos a következő évek szempontjából. Nem akarom elismételni azt, ami már elhangzott, csak annyit mondanék, hogy Limában és Lima után Párizsban nem csak egy energia folyik majd a tanácskozás, hanem egy új társadalmi modellről is, és egy új gazdasági modellről a társadalmi szempontok fényében. Európa egész jövője ö, új pályára kell, hogy álljon, mert a jelenlegi pálya elavult, fenntarthatatlan új gazdasági társadalmi modellekre van szükség. Na most, ha az összekötetésekről, az interconnectionekről beszélünk, ráadásul az okosakról, a smartokról, az intelligensekről, akkor az ipari megújulásról, az ipari termelés hatékonyságáról, és ezen belül az elektromos autók, a, ö, elemek, akkumulátorok megújításáról is beszélnünk kell. Európa eddig vezető szerepet játszott ezen a területen, Portugália sem túl elmaradott ilyen értelemben, és Nálunk már nemzeti hálózata épült ki az elektromos járműveknek, tehát éljünk ezekkel a technológiákkal, ösztönözzük őket, nem csak a globális felmelegedés miatt, hanem a növekedési perspektíváink megőrzése miatt is. Köszönöm elnök úr, a szót, Keleté úr Említette egy piacstabilitási tartalékot és a gázkereskedelmi rendszerre is hivatkozott, amelyeket most módosítanak, és állítólag több politikai erő konszenzusos véleménye szerint ennek hatalmas hatása lehet az ETS rendszerre, úgyhogy reméljük ez 2017-től tényleg fel is áll. Kirtan Dali kollégát szeretném támogatni abban, amikor azt mondja, hogy a szén elnyeletés technológiáját az Egyesült Királyságban mi komolyan vesszük, az ipar és a szociális partnerek is támogatják. Örülök annak, hogy beszélt erről és az energiaerőtás költségének csökkentéséről, mert nagyon sok család Észak-Nyugat-Angliában szegénységben él, és számukra az energia árának kérdése kulcsfontosságú kérdés, ezért nagyon konkrétan szeretnénk öntől hallani, hogy az energia alapú szegénység kérdését hogy fogja kezelni a bizottság. Márten úr, köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, üdvözlöm. Én egy célzott kérdéssel szeretnék önhez élni. Ugye önök el, megnevezték a célokat, de szeretnénk tudni azokat a kritériumokat, amelyek alapján a hatástanulmányokat fogják végezni, <clears throat> és hogy ezekben belefoglalják-e a közérdeket is, ez egy európai megközelítés lesz, vagy pedig megint szét fog esni nemzeti programokra. Ami pedig az energiafelhasználás hatékonyságát illeti 75%-áról a cégeknek beszélt, lesz-e európai alap, amelyből lehet ezt a megújulást, az épületgépészeti megújulást finanszírozni lehet, ugye erről beszélt, és ugye ehhez esetleg milyen hozzájárulás lehet a Juncker féle terv, ennek milyen hatása lesz erre az ágazatra. 21 milliárdot állítólag garantálni fog Juncker úr az, és ebből kell, hogy jusson a összeköttetésekre is. Milyen összegben lesz ez lehetséges, és milyen hatása lesz az ágazatra ön szerint? Castillo asszony kap szót, köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy itt látjuk. Végül is, ugye ez egy ipari bizottság, és ezt ne felejtsük el. Tehát lehet itt elvi dolgokról is beszélni, de nem szeretem azt a fajta fekete-fehér világképet, amit itt egyesek képviselnek. A megújuló energiahordozók az ipari szemszögből a megújuló energia hordozókat előállítók meg sem tudnának élni, ha nem lenne most annyira drága a többi energia is, és nem lenne akkora az energia igény. Ez a fajta egyszerűsítés a képek, képnek, hogy mindent meg lehet oldani alternatív energiahordozókkal, nem segít minket hozzá a megoldáshoz nem szabad a hagyományos és új technológiákat egymással szemben kiátszani. Biztos úr, szerintem nagyon fontos, hogy az energiaintenzív iparágak és vállalkozások egy fontos szempontot figyelembe vegyenek, mégpedig az energiafelhasználás hatékonyságát, főleg az energiaintenzív ágazatok, ugyebár, ez most is valamennyire már érvényesül, de ennél stratégiai belőle tervezésre van szükség, ami a bizottság dolga, hogy az energiahatékonysági célkitűzéseket nem csak a, az épületeket, a magán és középületeket, hanem minden ágazatot érintsen ez a célkitűzés, és mondom főleg az energiaintenzív iparágakat. Mert ha itt megvalósul az energia megtakarítás, annak komoly hatása van. Ezt a bizottság alappillérként építse be a stratégiájába. Nekem csak egy kérdésem lenne, biztos úrhoz, mondja Henkel úr. Úgy gondolja-e, hogy a közös energia belső piac lehetséges, valóban lehetséges, hogyha minden tagállam maga dönt az energia mixről? Köszönöm. Kebezon Luis asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kányente úr, a gogásszal kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést, a spanyol vállalat. Vannak hasonló vállalatok Nagy-Britanniában is. Ez egy innovatív vállalkozás, úgy használják fel a szént, hogy alacsony a szénkibocsátás, illetve a szént aztán meg is kötik. Kínába, az Egyesült Államokba, illetve Nagy-Britanniába is exportálta a, ezt a technológiát, Európai Uniós forrásokat használt fel, és alapvetően egy életképes vállalkozásról van szó. A 2011-es, 2012-es eredmények nem túl biztatóak voltak, és úgy tűnik, hogy be kell zárni a vállalatot. Nos, az a gond, hogy túlságosan nagy az energia felhasználása, mert nincsenek, nincsenek ipari felhasználói tarifák. Aztán a jogszabályok, a helyi jogszabályok, tehát a spanyolországi jogszabályok is megnehezítik a működésüket. Az ilyen típusú technológiákat kéne elvileg fölkarolni. Ön szerint nem kéne egy olyan európai szintű szabályozást kialakítani, amelyek ezt a fajta hozzáadott értéket védik. Köszönöm szépen, Grobárcsik kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energia árakról Szeretnék feltenni egy kérdést. Köszönöm, biztos úr, ezt az első eszmecserét. És nagyon értékelem a józan megközelítését a e, jogszabályalkotásra szemben. Azonban, amit mondott, ez nem tűnik túlságosan alternatívnak, vagy előre gondolkodónak az interkonnektorokról beszélt, de van -e erre idő és pénz, hogy ezeket megépítsük? Ez már önmagában fenyeget, veszély. Ön beszélt emellett a bizonytalan energia szállítókról, például Oroszország, ez egy, ez egy nem biztonságos és nem stabil szállító, a Nabucco vezetéket, vezetékhálózatot is említhetem, és ennek a történetét. Kérdezem, hogy nincs-e itt annak az ideje, hogy, hogy újra a szén felé forduljunk. Tudjuk, hogy a CCS vagy az új típusú szénelégetés a e, széndiokszid kibocsátást e, kordában tudja tartani, ugyanez ez a e, gázra, vagy megnézni a palagázt a palagáz kitermelésének a lehetőségét. Az USA megmutatta, hogy ez megtörténhet a környezet tiszteletben tartása mellett is. Kérdezem, hogy nem kellene -e újra megvizsgálni ezeket a kérdéseket, és ipari alapú energiaellátást biztosítani. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Szilikiotis képviselő. Szeretnék visszatérni a déli áramlatra. Ez az vezeték nem épül meg, és Európa déli részén mindemellett a válság miatt, az ukrajna válság miatt hát energiahiány alakult ki, és ráadásul nem csak Dél-Európában. Hiányzik az energia. Most felmerül a vita, hogy esetleg egy másik vezetéket terveznek a földközi tengeri térség keleti részén. Erről van-e valamilyen információja? Az elmúlt napokban Izrael, Ciprus és Görögország egy közös javaslatot tett le az asztalra egy csővezeték megépítésével kapcsolatban. Ez Ciprusról indulna, és egész Nyugat-Európáig eljutna, hogy az ellátás biztonságát garantálja. Itt azt gondolom, hogy Ciprus környékén vannak hidrogén tartalékok, szénhidrogén tartalékok, amelyeket ki lehetne termelni, illetve a Ciprushoz tartozó eh, gazdasági érdekű térségben. Az ön véleménye szerint milyen esélye van eh, ennek a projektnek, eh, és ez főleg Európa délkeleti részén nagyon fontos energiabiztosítás, szágás biztosítana. Úgy hallom, hogy Tamian úr szeretne kiegészíteni. Igen, nagyon röviden. Lehet, hogy gond van a fordítással mert itt a, valójában egy carbon taxról van szó, tehát egy szén adóval. Tehát, hogy alapvetően termodinamikai alapokon nyugszik egy ilyen adó, csak pontosan kedvéért mondtam, el ne keverjük össze a dolgokat. Biztos úr, szép kérdéslistát hallogatott végig. Kérem, hogy röviden válaszoljon az összes kérdésre. Vamos a ver, al, al señor Federley decirle que las normas... Lássuk csak! Az igazgatási normákat 2015 első felében útjára kell indítani. Ezek a normák arról szólnak mag, hogy majd, hogy a tagállamok mennyire látják el a feladataikat, tehát hogy mit tesznek azért, hogy a 2020-as célkitűzéseket teljesíteni tudjuk. Valóban szükség van arra a hatástanulmányra, amiről beszéltünk, ez egy nagyon komplex, bonyolult ágazat, és döntéseket kell hozni, és jó lenne, hogyha ismernék pontosan a helyzetet, hogyha tudnánk, hogy milyen hatása volt, társadalmi, gazdasági, stb. hatása volt az általunk hozott döntéseknek, hogyha kell, akkor azt utána kiigazíthassuk. Royl úr azt említette, hogy el kell gondolkodni azon, hogy a politikai döntéseknek milyen hatása van az árakra, az árképzésre. Hát az energiaárának számos energia kialakításának, vagy kialakulásának számos tényezője van. Ezt nem tudja az ágazat egyedül kezelni, nem megfelelő a piac, nem megfelelő az ellátók csoportosulása. Ami pedig az eco dizájnt illeti, például a zuhanyfejek esetében, nem sikerült igazán az alapelvet alkalmazni, de a legtöbb design logóval bíró termék esetében sokat javítottunk a polgár helyzetén, és nagyon is versenyképesek vagyunk a világban, hiszen hozadott értéket jelentenek a termékei. Korió struktúrált terv kérdése. Azt hiszem, hogy ma nagyon elég konkrétan fogalmaztam, ennél konkrétan nem tudok lenni addig, amíg megvan a bizottsági terv. Tehát ezek, alap, ezek után fogok majd csak tudni konkrétumokat mondani. Aztán Lima és az új szociális modell. Limában és Párizsban megpróbálunk kötelező érvényű felajánlásokat, illetve ígéreteket tenni, és azt szeretnénk elérni, hogy túlságosan mértékű, tehát 2 Celsius foknál nagyobb globális felmelegedés ne legyen. Nem többet akarunk, vagy nem, ak- reálisan ennél többet nem lehet akarni, ezt szeretnénk elérni. hogy 2017-re véget, véget, véget ér a program, ezt nem tudjuk, sok mindentől függ. Az ipar és az innovátorok számára is fontos. Aztán Carbon Capture and Storage. Sajnos nem elég érettek még a projektek, és valószínűleg nagy nagy volumenű projektekre lesz szükség, hogy lássuk, hogy megfelelő a kiindulási alapunk. És fontosnak tartom az, hogy a határokon túlnyúló infrastruktúrák megfelelők-e. Meg kell nézni, hogy az Európai Unióban a széndiokszid tárolásnak mi a legfelelőbb, legfelelő módszere. Meg kell nézni, tehát földrajzi feltérképezés kell ehhez. Ez egy nagyon fontos technológia, mert a következő években velünk marad, velünk él majd a szén. Nagyon fontosnak tartom, hogy a széndiokszid kibocsátást, illetve a széndiokszid dárolását megpróbáljuk összeegyeztetni nagy projektekre lehet számítani a Carbon Capture and Storage témában, meg kell nézni, hogy mennyire életképesek a különböző elképzelések, projektek, és lesznek európai, kifejezetten európai projektek is. Elnök úr, sietek, Del Castillo asszony mondta, hogy ez itt egy ipari bizottság, igen, de hát a környezetvédelmi kérdések is kapcsolódnak az ipari kérdésekhez. Az meg, a megújuló források, illetve környezetvédelem nagyon komoly gazdasági kihívást jelentenek, és gazdasági lehetőséget. És itt kell a vezető szerepet megragadni a, a szélenergiában, illetve a fotovoltaikus ágazatról volt szó. Itt van az innovációnak nagyon nagy szerepe. Juncker tervre utalok még egyszer. Infrastruktúr, interkommunikációs infrastruktúrákat tudunk finanszírozni, hogy működjön a belső piac vagy ott van az energiahatékonyság, az épületek kérdése. Számos területről van szó. Ezt mind tudjuk finanszírozni, illetve fejlesztési innovációra is lehetőség van. Ennek komoly multiplikátor hatása van, ezt az Európai Beruházási Bank is megerősítette. Minden egyes tagállam maga dönti el, hogy melyik ágazatot szeretné fejleszteni. Van, aki a összekapcsolódásokat fogja majd támogatni, mások a megújuló energiaforrásokat, mások a, a széles sávot fejlesztik majd, egy újabb csoport az energiahatékonyságra figyel oda. Mert kaptunk egy kérdést az energiamixről is, a szerződés egy, okos a kérdés egyébként, de a szerződés egyértelmű, ezt a tagállamok döntik el. Olyan megoldás kell tehát, hogy bárhogy is dönt egy tagállam az energiamixről, meg lehessen valósítani a rendszert. Tehát, hogyha csak a szerződést nem módosítjuk, továbbra is a tagállamok döntenek majd az energiamixről. Cabezon asszony. Feltett egy kérdést erről a spanyol vállalatról. Nem könnyű a helyzet de majd megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségeink vannak elviekben, amit mondhatok, hogy nagyon-nagyon bonyolult a helyzet, hiszen alapvetően állami kompetenciákba kéne beavatkozni, ami lehetetlen. Tehát úgy gondolom, hogy erre is a megoldást csak az igazi belső piac kialakítása jelentheti. Elnök úr, próbálkoztam, de nyilván van olyan kérdés, amire nem tudtam válaszolni. Elnézést, ha így van. Bocsánat, egy kicsit rendetlen vagyok, a papírjaim összekeveredtek, ennyit tudtam ma mondani. Köszönöm szépen, biztos úr. Ahogy látja, nagyon sok kérdés merült föl ezen a rendes ülésen. Ez abszolút tipikus. Ez volt az első rendesülésünk eh, az új biztossal, az, eh, az Európai Bizottság új mandátuma alatt. Köszönjük szépen ezt az információkat és a tájékoztatott kedves kollégák. Egy perc múlva kezdődik a karácsonyi fogadás, de reggel 9 órakor nem kell itt lenni mindenkinek, csak a koordinátoroknak. Koordinátoroknak 9 órakor, 10 órakor lesz a rendes ülés, a teljes ülés, a, hozzák a kártyáikat, mert szavazunk, és aztán a többi pont. Holnap reggel találkozunk, vagy egy perc múlva fogadáson.